Kedves barátaim, kezdjük el. Valahol elvesztettük az elnököt. Fogalmam sincs, hogy hol van. És hát nem vagyunk itt túl sokan még. Hát remélem, hogy majd megérkeznek aztán a kollégák. Hát nem sokan vannak itt, úgyhogy rövidre fogom Örülök annak, hogy ezt a mini meghallgatást lefolytatjuk. A Libel szakbizottságnak van egy saját kezdeményezésű jelentése arról, hogy Rights and Democratic Governance. Um, a jogállamiság, demokrácia és alapvető emberi jogok betartatása módszerek és indikátorok. Ez az első meghallgatásunk, hát remélem, hogy lesz még több is. Ahogy tudják, a parlament jogalkotási kezdeményezést tesz majd e a mechanizmus megteremtésére, ezért folyik ez a munka, azt hiszem, hogy mindenki látja most már, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy olyan eszközre, amely valóban betartatja az alapelveket és a jogállamiságot. Vannak olyan jogalkotási eszközeink, de utána a betartatásra csak a hetes szika rendelkezésünkre. Jó reggelt! Well, shall I... yeah, okay. I'll be very brief. Um, so we need something to, to... Tehát ezt a két oldal közötti szakadékot, ezt át kell hitelnünk. Nagyon specifikusak tudunk lenni egyik vagy másik országról, vagy olyan parlamenti kérdéseket teszünk fel, amiknek aztán nem lesz gyakorlati eredménye, vagy pont a másik oldal valósul meg, ahol nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Libe most megteszi ezt a kezdeményezést. Már voltak árnyék előadói találkozóink, és megállapodtunk abban, hogy a jelentést felosztjuk az árnyék előadók között, és mindegyiknek lesz egy felelőssége. Azt azért tesszük, hogy a következő hónapokban eredményeket érünk, el. Nem az a megközelítés, mint máskor, hogy a raportőr összeállt egy jelentés, aztán szavazunk. Nem, ez nem így fog folyni, hanem ötleteket vetünk fel, hogy merre haladunk. Szerintem nem csak a tagállamoknak, hanem az Európai intézményeknek, magának a bizottságnak is nagyon hasznos lesz ez a megközelítés. Certain standards, then we as European institutions. Az európai intézményeknek is követni kell mások példáját. Úgyhogy ma a módszerekre és az indikátorokra koncentrálunk, mert hogyha a jogállamiságokról beszélünk, és az alapvető jogokról, akkor szükség van arra, hogy felmérjük, hogy melyik tagállam hogyan teljesít ezen a területen. Úgyhogy ezt kell először megvitatnunk. Timmermans úr kezdeményezése, mi szerint ez eleve egy hamvába holt vállalkozás, mivel nincsenek olyan indikátorok, amivel objektíve lehet mérni a jogállamiságot, ezért nem fog működni ez a módszer. Hát be fogjuk bizonyítani, hogy nincs igaza, és kidolgozunk ilyen indikátorokat, úgyhogy ezzel át is adom az elnök úrnak az ott, aki megnyitja ezt az ülést. Sophie, hát szokatlan, hogy késtem, és szeretnék rá mentséget eh, felhozni, de az történt, hogy bár mindig mondom önöknek, hogy hozzák magukkal a szavazókártyájukat, én három különböző emeletet jártam meg, hogy beszerezem a sátomat, csak közben el van törve a bokám, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy késtem. És Szofi, nagyon köszönöm, hogy elkezdted az eljárást. Most már feleslegesnek érzem magam, úgyhogy Megadom a panelistáknak a szót. Az Európai Bizottság főtitkár helyettesének adnám meg a szót. Paraszkevi Misú asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy itt vagyok. A DG Justice-ban voltam főigazgató, most pedig főigaz, főtitkár helyettes vagyok a bizottságban. Igazából ugyanazok maradtak a feladataim, tehát ez azt jelenti, hogy a feladataim egy része az a bel- és igazságügy, úgyhogy migráció, biztonság, jogállamiság, Szofi, nem hiszem, hogy ne értenénk egyet valamiben, de biztosíthatok mindenkit arról, hogy nagyon keményen dolgozunk. Lehet, hogy nincs javaslatunk az új mechanizmusra, vagy az új indikátorra, csak az, ami eddig is volt, de mégis sok minden más teszünk. Hallgat, hallgathatták az első alánöket, hallgatták, és Jurova asszonyt, akik azt mondták ez ügyben, hogy elvégezhetjük a munkánkat az alapján, ami már a kezünkben van. Nagyra tartjuk az önök erőfeszítéseit, és Köszönjük, hogy hozzájárulnak a munkához, de mindenképpen mi is hozzájárulunk ez a munkához. Juncker elnök úr nagyon fontosnak tartja a jogállamiságot és az alapvető emberi jogokat, ezért bízta meg az első alelnököt, hogy legyen felelős ennek a témának. A bizottság évek óta dolgozik azon, hogy különböző eszközöket dolgozzunk ki. A scoreboardról, az eredménytábláról már beszéltem egyszer itt önöknek, hogy jogsértések esetén milyen jogorvos, milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogyan léphetünk akkor fel kell tárni a helyzetet, de azt is elmondanám, hogy ahogy Timmermans úr is mondta, az alapvető emberi jogoknak minden területen való megjelenítése, ez egy napi teendő. Minden politikánkban meg kell, hogy valósuljon, és a politikai ciklusban kezdettől a végéig. Megpróbálunk annyi információt gyűjteni, amennyi csak lehetséges, hogy felmérjük, hogy hogyan léphetünk. Azért vagyok itt, hogy arról beszélek, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel mérhetjük a jogállamiságot és az alapvető jogokat a tagállamokban, és nekünk mik a tapasztalataink. Biztos vagyok benne, hogy sok kérdésük lesz, úgyhogy három eszközre koncentrálnék, az eredménytáblára, a jogállamisági mechanizmusra, és az éves karta betartatási jelentése. Aztán a kooperációs mechanizmus, Magyarország és Románia esetén, mert ez része volt a csatlakozási tárgyalásokor a megállapodásnak. Aztán a korrupció ellenes jelentés 2014-ben is volt egy, célzott lépések, a nemzeti intézményeket akarjuk megerősíteni, hogy a jogállamiságot betartathassák az EU-s alapok segítségével, korrupció, prevenció, közigazgatás és az igazságszolgáltatás. Ezek a fő területek. Bizonyos esetekben, amikor azt látjuk, hogy megsértik az EU-s jogot, akkor eljárást kezdeményeztetünk. A FRA, az Alapvető Emberi Jogok Ügynöksége, szakértői segítséget nyújt, objektív információkat gyűjtenek, eredményeket, kutatnak, ellenőriznek az EU-val kapcsolatban, mind az intézmények, mind a tagállamok területéről. És az Európa Tanácsból is információkat szereznek be. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Bíróságnak is feladata az eljárások lefolytatása. Akkor az eredménytáblát illetően. Ugye tudják, hogy Van egy mechanizmusunk arra, hogy az európai szemesztert és a gazdasági kiigazítási programot figyelemmel kövessük. Egészen új, még nem egészen három éves, és megpróbálunk ezzel a scoreboarddal, az eredménytáblával nyomon követni minden igazságszolgáltatási reformot a tagállamokban, és minden évben a tanács az eredménytábla alapján specifikus ajánlásokat tesz a bizottság javaslatai alapján. Az európai szemeszter folyamatot ez kiegészíti, és elengedhetetlen és minden egyes évben azt látjuk, hogy ennek segítségével egy összehasonlító elemzést végezhetünk, hogy az igazságügyi reformok hogyan funkcionálnak az egyes tagállamokban. De amellett, hogy az indikátorokat felmérjük, mindig van egy minőségi elemzés is. Még az eredmény táblában is egy mélyebb elemzést végzünk, és szerintem idén még mélyebbre ható elemzést végzünk arról, hogy az egyes rendszerek mennyire függetlenek a tagállamokban. Úgyhogy minden egyes évben az eredménytáblát új mutatókkal egészítünk ki. De arra szeretnék kitérni, hogy ezek az adatok tényleg évről évre mennyire fontosak. Az adatokat ellenőrizzük is, hogy valósak-e, mert hát az igazság szolgáltatási rendszereket illetően nagyon figyelmesen kell eljárni. Minél több bizonyítékot szerzünk arra, hogy lépnünk kell le. Együttműködünk a tagállamokkal, az igazságszolgáltatási tanácsokkal, a fogyasztóvédelmi hálózattal, az Eurostattal, és még más szövetségekkel is. Annyit mondani kell, hogy a jogállamisági mechanizmus nem monitoring mechanizmus számunkra, hanem inkább egy olyan mechanizmus, amely a bizottság beavatkozásairól szól olyan helyzetekben, amelyek fenyegetéshez vezetnének, vagyis fenyegetve volna a jogállamiság. Jurova is, of course, first vice president. Jurova biztos asszony első alelnökként, eh, illetve az első alelnök is elmondta, hogy a keretet akkor fogják aktivizálni, amikor világos jelzések vannak arra, hogy szisztematikus fenyegetés éri a jogállamiságot egy adott tagállamban, különleg, különösen olyan helyzetekben, amelyekre nem lehet a szegési eljárása hatékonyan válaszolni, és a jogállamisági keretek, amelyek nemzeti szinten léteznek, már nem tudják a fenyegetést hatékonyan kezelni ez a keret objektív és alapos értékelést sürget, hogy a helyzetet értékeljék, és ez visszamutat oda, amit korábban mondtam, vagyis, hogy tudásra van szükség, ismeretekre, a különös, különleges tényekkel kapcsolatosan, amelyek a jogállamisági helyzetre vonatkoznak a tagállamban. Kérhetünk szakértői hozzájárulást az alapjogi ügynökségtől, a Velencei Bizottságtól, és ez a külső szakértői segítség hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban tudjuk értékelni, elemezni az adott helyzetet. That the rule of law úgy gondoljuk, hogy a jogállamiság adott tagállamban nem olyas valami, amit mechanikusan számszerűsíteni lehet statikus indikátorok segítségével minőségi és részletes értékelésre van szükség a kérdéses helyzettel kapcsolatosan, és ezt minden helyzetben meg kell tenni ezt az értékelést. Az Alapvető Jogok Kartája éves jelentés 2010 óta készül, és bemutatja a szabad, nyitott, befogadó társadalom értékeit, mindannyian felelősséget érzünk azért, hogy ezeket az értékeket őrizzük, és az érvényesülésüket elősegítsük napról napra. Az éves jelentés számba veszi, hogy a kartát hogyan alkalmazzák az európai intézményekben és a tagállamokban. Például az EU jog alkotásakor, illetve a dialógusok folytatásakor. Idén első alkalommal egy új szekció is nyílt egy új témával kapcsolatosan, nevezetesen alapvető jogok a digitális környezetben. Ez az új téma. Az eddigi tapasztalatok alapján az eszközök és jelentések kapcsán az elmúlt években a bizottság még inkább meggyőződött arról a tapasztalatai alapján, hogy azok a kérdések, amelyek a demokrácia, alapvető jogok és jogállamiság szintjéhez kapcsolódnak. Ezek a kérdések általában nagyon komplexek, és amint mondtam, általában kvalitatív, részletes vizsgálatot igényelnek, és néha összehasonlító elemzésre is szükség van a meglevő szabályokkal, gyakorlatokkal, amelyek más tagállamokban érvényesülnek. A demokrácia szintje, az alapvető jogok, jogállamiság szintje nem mérhető mérőszalaggal. Ezeket a kérdéseket nem lehet mechanikusan számszerűsíteni statikus indikátorokkal. I, in order to avoid a, uh, a lot of presentation... Csak azért, hogy ne húzzam nagyon az időt, nem akarok az együttműködési és verifikációs mechanizmus részleteibe belebocsátkozni. Szeretnék a kérdéseikre válaszolni, de azt is tudják, hogy uh, nagyon szoros együttműködésben dolgozunk Bulgáriával, Romániával, missziókat is, látogatásokat is eszközölünk ezekben a tagállamokban, és évente jelentést készítünk. Ennek a munkának meggyőződésem szerint nagyon sok objektív adat az alapja, illetve mutatók és ajánlások, amelyek alapján le lehet folytatni a vitát a helyzet javításáról. Összefoglalásként még elmondanám, hogy az európai szemeszter az EU eredményező táblán alapul, és ez alapján specifikus intézkedéseket határozunk meg az igazságügyi reformra nézve. A jogállamisági mechanizmus, amelyet szorosan követünk, illetve a kötelezettség szegési eljárások a szerződésen alapulnak, tehát mindezek az eszközök és jelentések arra szolgálnak, hogy a felmerült kérdésekre megoldást találjunk, amelyek tudomásunkra jutottak. Végül elmondanám, hogy nagyra értékeljük azt az erőfeszítést, amelyet a parlamentet, illetve ez a szakbizottság, hogy támogassák az alapvető jogok, az alapvető értékek érvényesülését, hiszen az unió alapértékei ezek. Szeretnénk ezzel a saját kezdeményezésre kapcsolatosan is nyomon követni a parlament erőfeszítéseit. Köszönöm szépen a megszólalás lehetőségét, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Misu asszony. Most Gabriel úrnak szeretnék szólni, illetve megadni a szót, az alapjogi ügynökség vezető jogtanácsosa ő. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Még akkor is, hogyha ez egy kicsit ellentmondásos helyzet. Olyan értelemben, hogy létrehozzunk-e egy mechanizmust a második cikk védelmére. Ez a kérdés politikai kérdés, elsősorban politikai döntést igényel, mi viszont független szakértői testület vagyunk, ezért felismerülhet a kérdés, hogy a Bécsi ügynökség és a Brüsszelben folyó vita között mi a kapcsolat. Mind a három intézmény, az a parlament, a tanács és a bizottság egy elfben alapértenek, egyetértenek, vagyis, hogy a tagállamokat egyelő elbírálásban kell részesíteni. Másodszor hogyha a teljesítményt mérik, ezt objektíven kell tények alapján megtenni, és az alapjogi ügynökség itt lép a képbe. Az alapjogi ügynökségnek két tapasztalatát és egy működési javaslatot szeretnék megosztani önökkel. A tapasztalatunk az első az indikátorokkal kapcsolatos, a másik pedig az Unió, mint többszintű irányítási rendszer felfogásáról. Ami a mutatókat illeti, mi az ENSZ koncepciót használjuk, az úgynevezett SPO-t, a strukturális eredményeket, folyamat eredményeket, vagyis nem csak azt vizsgáljuk, hogy milyen jogszabályok vannak érvényben a strukturális dimenzióban, hanem a szakpolitikai erőfeszítéseket is, amelyeket a tagállamok tesznek, ez a folyamat dimenzió, és ambiciózusak vagyunk, ezért szeretnénk azt is megérteni, hogy ezek a politikai erőfeszítések valóban eredményt szülnek-e, és az emberek mindennapi életét befolyásolják-e. Az indikátorokat, tehát mind a három dimenzió mentén megfogalmazzuk, a struktúrák, folyamatok és eredmények mentén. Mind a három területen a nemek közötti egyenlőség, fogyatékosság, roma integráció, ezeken a területeken vizsgáljuk eh, a jogérvényesülést. Elsősorban a roma integrációval szeretnék most példaként foglalkozni, mert ez az eset olyas valami, amiről már van egy jelentéstételi rendszer, a bizottsági közlemény, a 2011-es, arra kötelezi a tagállamokat, hogy roma integrációs stratégiát készítsenek. 2013-ban a tanács ez alapján részletes ajánláslistát készített a szakpolitikai intézkedésekről, amelyeket a tagállamoknak meg kell tenniük a romák integrációja érdekében. Ami még hiányzik a teljesítmény méréséhez, ezen kötelezettségek mentén, és itt kapott szerepet a FRA, 18 tagállammal egy munkacsoportot létrehoztunk. Az elmúlt években sikerült a tagállamok között egy sor indikátorról megállapodásra jutni. Ez nagyon érdekes tapasztalat, mert természetesen egyáltalán nem könnyű megállapodásra jutni a mutatók tekintetében, a tagállamoknak ezt el kell fogadniuk úgynevezett soft law törvényhozással. Miért olyan nehéz ezt megtenni? Hogyha a tagállamok indikátorokkal, indikátorokkal tárgyalunk, el kell hagyniuk a komfortzónájukat. Nem lehet általános megállapításokkal kipipálni a különböző rubrikákat, hanem mérni kell a jogalkalmazás és a jogi érvényesülés mértékét. Az a tapasztalat tehát, hogy nagyon nehéz megállapodni a mutatókról, de lehetséges. Ez a pozitív üzenet, amit szeretnénk megosztani önökkel. Bizonyítani tudjuk, hogy ez azért sikerült. A sablont elkészítettük, és ez a jelentéstételi eszköz minden tagállam számára a roma integrációs stratégia kapcsán. És szükséges kidolgozni ezeket az indikátorokat, mert különben nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Persze könnyű azt mondani, hogy a romák számára hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz, de valaki megkérdezhetné, hogy ez mit jelent? Azt, hogy felvegyék őket iskolába, beiratkozzanak? Vagy azt, hogy tényleg járjanak az órákra? Vagy azt, hogy, hogy el is végezzék az iskolát, és ne essenek ki az iskolarendszerből. De ezt az alapfokú oktatásban, a középfokú oktatásban milyen szinten határozzuk meg? Ez tehát a nehézség többek között. Ami az indikátorokat illeti, zárásként még talán elmondhatnám, hogy ahhoz, hogy strukturális indikátorokat határozzunk meg például a jogi kötelezettségekkel kapcsolatosan, az nem nehéz. A legnehezebb a folyamat indikátorokban megállapodni, hogy milyen politikai intézkedéseket kell tenniük a tagállamoknak, hogy ezeket a kötelezettségeket teljesítsék. Három tagállammal egy kísérleti projektet is elindítottunk, Svédország, Írország és Hollandia vett részt ebben. Az volt az ambíciónk, hogy megértsük, hogy miután megért, megegyeztünk az indikátorokban, a meglévő monitoring adatokkal fel -e tölteni ezeket az indikátorokat hiszen amikor azt mondjuk, hogy új monitoring eszközökre van szükség, ezek szerint fel tudjuk használni, ami már a rendelkezésünkre áll, ezt akartuk bizonyítani, hogy fel tudjuk tölteni az indikátorokat a monitoring adatokkal, amelyek rendelkezésre állnak az ENSZ-től, az Európa Tanácstól, stb. A három tagállammal három területen dolgoztunk, gyűlölet, bűncselekmények, igazságügyi rendszerhez való hozzáférés és a nem igazságügyi szervezetek függetlensége. És amikor áttekintettük a monitoring adatokat, amelyek már rendelkezésre állnak, a strukturális komponest sikerül feltölteni, nem is nehéz, hogy az ENSZ kötelezettségeket érvényesítik el jogban. Ez nem nehéz, viszont a szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó indikátorokat már sokkal nehezebb feltölteni ezekkel az adatokkal. Az eredményindikátorok esetében szinte lehetetlen volt ez a feladat. A kérdés ilyenkor az, hogy például a jogban különbséget tesznek-e az, az emberek, a kedvezményezettek szempontjából. Nagyon kevés olyan felmérési adat van, amelyet nemzetközi monitoring mechanizmusból szűrnek le. A következő tapasztalatom, amiről beszélni szeretnék, ez már rövidebb lesz, ígérem. A FRA tevékenysége többszintű kormányzás kontextusában. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb tanulási folyamatunk, hogy a második cikk összefüggésében igazából nincsen értelme elszigetelten vizsgálni az EU jogot, hiszen nem egy önálló mechanizmusról van szó, a szélesebben értelmezett nemzetközi környezetbe illeszkedik. Ezért két lehetőségünk van. Az egyik, hogy az EU adatokat nemzetközi monitoring testületeknek küldjük el, hogy itt használják őket, például az OPR-re gondolok, de az is lehetséges, hogy egy közösségi törzs adathalmazt határozunk meg a nemzetközi kötelezettségek tekintetében. Például, amikor egy nemzetközi egyezményről beszélünk, mindig van egy olyan törzs kötelezettség csomag, ami közvetlenül kötelező a tagállamokra. Tíz évvel ezelőtt Varsóban a tagállamok vezetői megállapodtak, hogy az Unióban a jogba át kell ültetni az Európa tanácsi kötelezettségvállalásokat, erre emlékezni kell, hogy van ez a kapcsolat. De nem csak a standardokról, hanem a szereplőkről is van szó. És az is nagyon fontos, hogy az emberi jogi és jogállami alap feladatokat nemzeti szinten is meghatározzuk, az ombudsmani intézmény, civil társadalom, tehát bármi, ami létrejön Európai Unió szinten, bevonja ebbe a folyamatba ezeket a résztvevőket, legyen ez egy szimpózium, vagy a tanácsban egy párbeszéd, hogyha a nemzeti szereplők ebben nem vesznek részt, akkor ez nagyon nagy veszteség. Végül pedig a javaslatomat is elmondanám, és ez kapcsolódik a korábbiakhoz. Igen, nagyon sok adat áll már rendelkezésünkre a különböző monitoring rendszerekben, az ENSZ, az Európa Tanács és az EU szintjén, de nagyon nehéz túllépni ezen az információn, még a szakértők sem igen tudják, hogy évente 50 monitoring jelentés készül a különböző tagállamok különböző rendszereiről. Az állampolgárok nyilván nincsenek ennek a komplex munkának tudatában. Nagyon hasznos volna, hogyha ezt a sok adatot mind összefognánk, összehoznánk egy egyablakos rendszerben, ideálisan az interneten, például az Európai Alapjogi Ügynökség információs rendszerében. Mi persze mindig az alapjogokról beszélünk, pedig a második cikkről van most szó, de hát ennek is van oka. Úgy gondoljuk, hogy az alapvető jogok kartája nagyjából 80%-ban a második cikkben megfogalmazott értékekre vonatkozik, és a második cikk szerinti értékeket részletesebben tükrözi, és akár magasabb szintű legitimitással. Az alapvető jogok továbbra is nagyon fontos elemet jelentenek a második cikk szerinti eszmecserében. Ezeknek az adatoknak az összefogása láthatóságot mutatna a nem EU standardok esetében is, amelyek relevánsak az EU rendszerében is. Ez egy kis lépés lenne, de fontos lépés. És most visszatérek a kezdő gondolatomhoz a parlament, a tanács és természetesen a bizottság is két elvben megállapodott, hogy a tagállamokat egyelően kell elbírálni, és ezt objektív és megbízható adatok alapján kell megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most az Európa Tanács képviselőjét fogjuk meghallgatni, azon belül is. A Velencei Bizottság részéről van itt a körünkben Simona, Simona Granata Mengini asszony, aki a Velencei Bizottság altitkára. Um, Do you have a presentation? Yes. Is she there? No, she's not. Oh, she, ah, sorry. Okay, thanks. The presentation will come up. Thank you very much, uh, Mr. Chair, ladies and gentlemen. It is an... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Röviden szeretném bemutatni a Velencei Bizottságot, bár ezt gondolom önök már ismerik, az Európa tanács független konzultatív bizottsága 60 tagállama van, tehát több, mint az Európa tanácsnak, az csak 47. Ez azt jelenti, hogy az európai kontinensen kívülre is elérünk. A Velencei Bizottság többféleképpen foglalkozik a jogállamisággal. Tehát nagyon sok országban foglalkoztunk már a jogállamiság kérdésével, nagyon-nagyon sok országban, nagyon sok módon. Értékeléseket készítünk alkotmányokról, jogszabályokról. Általában kérésre dolgozunk, felkérésre. Láttunk az jogállamisággal kapcsolatos problémákat, látunk rendszerszerű jogállamisággal kapcsolatos problémákat, de mindig vagy az állam vagy egy olyan szerv általi felkérésre tettük ezt, aki folyamatot hozzánk felkérések. Egyébként nem régiben egy általános jelentést készítettünk a jogállamiságról. Erről a kérdésről ez, fejtettük ki tehát a véleményünket, a jogállamiságról, a rechtsstát, vagy ételődroáról. Pontosan mit jelent ez, mit, mit akar ez a fogalom? Nos, arra jutottunk, hogy nehezen elképzelhető, hogy megegyezünk abban, hogy mi a jogállamiság definíciója, bár vannak olyan definíciók, amik kedvünkre való. Főleg a Tom Bégen féle definíció volt kedvünkre való, de minden függ a kontextustól, a jogi kontextustól, a történelmi kontextustól, de voltak olyan kulcselemek, amelyek az összes definícióban benne voltak, és amiben mindenki egyetértett. 2012-ben elkezdtük máshogy vizsgálni a jogállamiságot. Rá kellett döbbennünk arra, hogy a jogállamiság, a jogállamiság Ugye az egyik pillére a három Európa tanácsi pillérnek, de nincs monitor, nem, nem monitorozzuk, tehát nem figyeljük folyamatosan, ha valaki már bekerült ide. Általában igazságügyi szempontból merül ez fel, de rendszerszerűen ritkán vizsgálják. Így aztán úgy gondoltuk, hogy igaz értéket teremtünk, hogyha egy olyan eszköz hozunk létre, amely lehetővé tenni, teszi azt, hogy a jogállamiság fogalmát megfelelően tudjuk értelmezni, és amely lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban is tudjuk ezt alkalmazni. Vagyis úgy véltük, hogy arra kell koncentrálni, hogy a jogállamiságot hogyan valósítják meg, hogyan hajtják végre. Tehát nem arra kell koncentrálni, hogy pontosan mit is jelent ez. Megkezdtünk tehát egy úgynevezett checklistet összeállítani. Ez egy nagyon rövid lista, ez volt egy 2011-es rövid listánk már, ebből indultunk ki. Lassan befejezzük a munkát, öt benchmarkról beszélhetünk. Ezeket alparaméterekre osztottuk, jog, a legalitás, tehát a jobb felevalósága, a jogbiztonsága, az önkény megtiltása, illetve hatalommal való visszaélés megtiltása, az, igaz, az igazság előtti egyenlőség és diszkriminációmentesség, illetve az igazságügyhöz való hozzáférés, alkotmányos igazság szolgáltatás, tisztességes tárgyalás, részlehajlás, mentesség, függetlenség. Most minden egyes benchmarkhoz tartozik egy magyarázat. A magyarázat célja, hogy ott kifejtsük pontosan mit értünk ez alatt. Itt valójában kérdések vannak, illetve a benchmarkok a kérdések, a magyarázat pedig megmagyarázza, hogy mire alapozzuk a véleményünket, például ENSZ dokumentumokra, vagy európai bírósági ítéletekre. Tehát erre utalnak a kérdések. Aztán vannak úgynevezett normák, itt szintén a normák szintén elmagyarázzák, hogy eh, milyen jogalapja, nemzetközi és európai jogalapja van ezeknek a normáknak, ezeknek a benchmarkoknak. A benchmarkok jogi benchmarkok, az alkotmányos jogi struktúrára vonatkoznak egy konkrét országban, a vonatkozó jogszabályokat vizsgáljuk ezáltal, illetve az adott országban az esetjogot. Nézzük például a bíró szolgálat függetlenségét. Meg lehet vizsgálni, hogy hogy nevezik ki a bírákat, ez egy állandó kinevezés, vagy, vagy nyugdíjig tart-e a kinevezés, meg kell vizsgálni a jogszabályokat adott országban, az alkotmányt, milyen alapelvek vannak, van esetjog erre vonatkozóan. Tehát alapvetően ez egy jogi benchmark. A legtöbb benchmark ilyen jogi benchmark, de vannak úgynevezett tény alapú benchmarkok is. Ezek kiegészítik a jogi benchmarkokat, de az a checklist, amit mi hoztunk létre, az valójában egy jogi benchmarkokra alapuló lista. De azért szükség van ilyen tény alapú benchmarkokra is, például a bíróság függetlenségével kapcsolatban, mit gondol a közvélemény a az igazságszolgáltás függetlenségéről, mi a helyzet a bírák előre menetelével. Elképzelhető, hogy a bírákat x évre kinevezik, de ettől meg lehet, hogy a közvélemény úgy véli, hogy ez nem független módon történik, illetve hogy politikai manipuláció is elképzelhető. Minden egyes benchmark esetében különbözőképpen lehet ellenőrizni a helyzetet. A jogerős törvényeket vizsgáljuk meg, illetve a Velencei Bizottság és más intézményi források vizsgálják ezt, ami a tényszerű benchmarkatokat benchmarkokat illeti, a SZEPES, vagy az úgynevezett igazságügyi eredménytábla, tehát az alapjogi intéz, ügynökség alap ö, eszközei, különböző jogszabályok, ezek jelentik a forrást. Pontosan hogy is kell elképzelni ezt a checklistet? Abból indultunk ki mi a Velencei Bizottságban, hogy a jogállamiság folyamatként értelmezendő. Sosem lehet teljes mértékben elérni a jogállamiságot. Valójában ez egy hosszú folyamat, és lépcsők követik egymást. Minden egyes, minden állam halad a jogállamiság elérése felé, valószínűleg egyetlen állam se fogja ezt tökéletesen elérni. Van, aki hátrébb van a folyamatban, van, aki előrébb, de ez egy folyamat. A checklist egy kérdéslista, de nem arról van szó, hogy ki kell pipálni egyes dolgokat, nem jelenti azt, hogy ha nem nincs minden rubrika kipipálva, akkor valamelyik állam nem teljesít jól, nem erről van szó, az normális, ez egy egyetemes jelenség, hogy az államoknak, az országoknak vannak uh, ilyen szempontból erősségei vagy gyengeségei. Misú asszony, értésükre adta, hogy a jogállamiság értelme, a jogállamiság értékelése nem egyszerű. Vannak paraméterek, vannak benchmarkok, ezek egyszerűsítésen alapulnak. Nyilvánvalóan egyszerűsítés az, amikor kérdés listát hozunk létre, de az is fontos, hogy hogyan fogjuk kezelni a kérdésre adott válaszokat. Tehát ezt kell egyfajta globális látásmóddal kezelni, nem csak a számok fontosak, nem csak az igen-nem válaszok, hanem egy sokkal mélyebb elemzésre van szükség a kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatban. Nagyon fontos az is, hogy nagyon sok forrást, nagy, nagyon sokféle adatot megvizsgáljunk. Kinek készítettük ezt a checklistet? több szereplőnek. A Velencei Bizottság nem egy konkrét felhasználó számára készítette el ezt a checklistet. Természetesen mi is felhasználjuk ezt, amikor jogállamisági értékelést folytatunk, tehát mi is ebből indulunk ki, de a checklist tehát felhasználhatják a parlamentek, tagállami hatóságok, tagállami intézmények, amennyiben szeretnék azt, a, szeretnék azt megvizsgálni, hogy egy adott országban mennyire valósul meg a jogállamiság. Sőt, a civil szervezetek is felhasználhatják, nagyon sok NGO meg is keresett minket ezzel kapcsolatban, iránymutatást kerestek, hogy hogyan lehet struktúrálni a jogállamisági vizsgálatot. És természetesen nemzetközi szervezetek is felhasználhatják. Amikor elkezdtünk ezen a kérdésen dolgozni, az EU-s mechanizmus még nem létezett, de úgy véljük, hogy ez a két dolog most összeegyeztethető. Mi az újdonság ebben a checklistben? A benchmarkok, az ellenőrzési források, a módszerek nem számítanak újdonságnak. Togenburg úr az imént elmondta, hogy annyiféle adat elérhető, emberi jogi bíróság, alapjogi ügynökség, ENSZ, civil társadalom, rengetegféle forrásról beszélhetünk, tehát adat, el, az adat könnyen elérhető. De úgy véltük, hogy hiányzik egyfajta globális megközelítés, amely alapos vizsgálatot tesz lehetővé. Egyébként nem mindegy, hogy egy konkrét problémát vizsgálunk, úgyhogy az egész kontextus nem vizsgáljuk, vagy az egész kontextus vizsgáljuk és amikor egy problémát vizsgálunk, vajon mindig ugyanazon kritériumok alapján, ugyanolyan megközelítés, benchmarkok alapján vizsgáljuk ezt. Egyértelmű a vizsgálatban, hogy milyen forrásokat használunk. Amikor egy állam jogszabályait vizsgáljuk, akkor az szobaforgó állam számára világos, hogy mit használunk fel? Minden egyes állam esetében ugyanazokat a benchmarkokat használjuk? a lehető legobjektívebbek vagyunk-e? Ugyanan objektívek, mint más államokkal kapcsolatban? A lényeg az, hogy egyértelműek legyenek a játékszabályok. Amikor jogállamiságról beszélünk egy adott országban, akkor az országnak joga van ahhoz, hogy tudja, hogy mi alapján vizsgáljuk ezt, miért vizsgáljuk el, és hogy, vizsgáljuk ezt, és hogyan és biztosítani kell az adott államot arról, hogy ugyanígy vizsgáltuk már más államok esetében is a jogállamiság kérdését. Az EU-nak van egy új, egy új kerete, amely arról szól, hogy hogyan lehet a jogállamiságot megerősíteni. Az, a Velencei Bizottság tanácsát felhasználhatja az EU, már korábban is megtettük azt, hogy konkrét jogszabályokra vonatkozóan véleményt adtunk ki, értékelést, vizsgálatot. Az egész checklistet is felhasználhatjuk, csak vannak, vagy annak egy részét is, de ha gondolja, akkor az Európai Bizottság egyedül is felhasználhatja ezt a, ezt a checklistet, nem kell ehhez a mi engedélyünket kérni. Végezetül hadd mondjam el még egyszer, hogy a jogállamiság teljes megvalósítása utópia, ezt még egyetlen állam se érte, érte el teljes mértékben, de elvileg mindenki elérheti. Folytonosan felül kell vizsgálni, hogy hol tartunk a folyamaton. Ez a checklist nem teljes, nem is nem végleges, valószínűleg márciusban ezt véglegesítjük, illetve hát egy etapnak a végére értünk, de ez egy folyamatos munka lesz. Azokat az eredményeket fogjuk valószínűleg felhasználni, amit az imént elmondtam. Köszönöm szépen. Köszönöm én is ezt a prezentációt. Valószínűleg lesznek még kérdések. Az utolsó előadás következik. Bekurás kolléga. Egy brit intézmény kutatója, ahol a, a, amely a nemzetközi és az EU-s jogszabályokat has, has, hasonlítják össze, a különböző indikátorokról fog beszélni, illetve arról, hogy a tagállami indikátorok, a német vagy brit indikátorok megszületnek. Um, köszönöm a meghívást. Um, What I would like to uh, bring to your attention... Szeretném felhívni a figyelmüket az igaz, a jogállamiság egy új aspektusára, ami megjelenik a következő 15 évben. A fenntartható fejlesztési célok keretében amelyet szeptemberben fogadott el az ENSZ New Yorkban. Ismertetni szeretném, hogy a prezentációmnak milyen három részét szeretném előadni. Bár a fenntartható fejlesztési célok nem ugyanazok, mint a milleniumi célok voltak, különösen a jogállamiság és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén, jelenleg globális és nemzeti indikátorokat próbálnak beazonosítani ezen a területen, és ezt szeretném ismertetni. És ezzel kapcsolatban két példát hozni. Um, uh... MDGs and SDGs, a millennium... Tehát a milleniumi fejlesztési célok és a fenntartható fejlesztési célok 2016. Illetve 2016 és 2030. Ezek a célok holisztikus célokat tűznek ki, ez nem csak gazdasági célokat jelent, hanem szociális dimenziója is van, és környezetvédelmi dimenziója is. A civil társadalom véleményét figyelembe veszi, a konzultációs folyamatot ösztönzi, ez először történik meg, és figyelembe veszi a polgári társadalom hozzájárulását. Ami nagyon fontos, hogy ezek univerzális célok. Tehát nem csak a fejlődő országokhoz szól, hanem minden egyes ENSZ tagállamhoz. Ez különösen a 16-os célra érvényes, ez pedig, ez a 16-os cél, ez a jogállamiságra vonatkozik, és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre. nem csak a fejlődő országoknak, hanem a felett országoknak, például Egyesült Királyság, Németország is profitálhat a rendszere javításában ebből a célból. A 16-os célt szeretném kicsit jobban kifejteni. Először is a békés együttélés befogadó társadalmat ösztönzi, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a hatékony, beszámoltatható intézményeket támogatja minden szinten. Ezen belül specifikus célokat jelöl ki. A 163 cél az azzal foglalkozik, ami a mai ülés témája, nemzeti és nemzetközi szinten jogállamiság és egyenlő igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Nyilvánvalóan a jogállamiságot megvalósítani, ez egy hosszú távú cél. A célkitűzés ezt figyelembe veszi szándékosan megváltoztatták a nyelvezetet, az insure biztosít szó helyett a promote elősegít kifejezést használták. És a jogállamiságon belül kiemeli az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a cél. A tárgyalások jelenleg folynak annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy vajon hogy lehet mérni ezt a célt, hogy a tagállamok vagy államok biztosítják-e ezt. Ez a dia bal oldalon statisztikus technikusi részvételt mutat, akiknek az a feladata, hogy a globális indikátorokat kidolgozzák a célokra, és hát ide tődik a 16-os cél, és nem tudom, nagyon kicsi ez a dia, hogy jól látják-e. A lényeg az, hogy részt vesz benne Tanzania, Uganda, Botswana, Komeron, Szenegál, Algéria és Európán belül nagyon sok ország, e, észak-amerikai e, részvevők, Németország, Hollandia, Svédország, tehát ahogy mondtam, ezek statisztikusok, akiket itt feltüntettünk, és a statisztikai, nemzeti statisztikai hivataloknak a tagjai, és összefogtak, és javaslatokat tettek. Három javaslatot emeltem ki a javaslataikból. Az első kettő már benne foglaltatok abban a dokumentumban, amelyet márciusban fog megtárgyalni az ENSZ, és aztán politikai testületnek majd a technikai testület átadja ezt megvitatásra. Sajnálatos módon az a trend, hogy felhigítsák ezeket az indikátorokat. Az első kettőből látszik, hogy főleg a büntetőjogi igazságszolgáltatásra koncentrálnak, Hát ez nem nagyon tükrözi a célkitűzés szellemét, ami az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés lenne. És nem szűken értelmezettek ezek az indikátorok. A harmadik az érdekes, mert ezt még mindig támogatja az USA, Kanada, és nagyon sok nemzetközi szervezet, a Világbank, ez egy szélesebb indikátor. Az a célja, hogy felmérj, hogy mi az aránya a társadalomban azoknak, akik az elmúlt 12 hónapban igazságszolgáltatási eljárásban vettek részt, és igazságos, bármilyen formájú vitarendezési mechanizmussal éltek. Nem csak adminisztratív adatokat kívánnak dönt gyűjteni. Tehát a bírák száma, mennyi ideig tartott az eljárás, stb. Hanem felméri azt is, hogy akik éltek az igazságszolgáltatással, hogyan látják. Igazságos volt-e? Hiszen ez a célja ennek a mutatónak a fairness, az igazságosság mérése. Felméréseket készít tennek ez ügyben. A javaslat az volt, hogy amikor a társadalommal széleskörű felméréseket végeznek háztartásokban, akkor oda illeszték be ezt a kérdést. Tehát jelenleg még nem állnak rendelkezésre adatok. Röviden említettem, hogy két példát szeretnék kiemelni. A globális indikátorok mellett nemzeti és regionális szinten indikátorokat dolgozhatnak ki. Hogy hogyan jelölik ki ezeket az indikátorokat. Fruit. Uh, a good model is the German model, and because also a német modellt említeném először. Nem csak prioritásokat azonosít be, hanem két szintű ellenőrzést az első az a kormány tanács adó tanácsa, ez szakértőkből áll, Ők azt ellenőrzik, hogy a kormánypolitikák megvaló, megvizsgálásra kerülnek-e a felmérésben. A második ellenőrzési szint a pártok közötti parlamentáris egyeztető tanács. Az Egyesült Királyságban az igazság szolgáltatás rendszerét követi a felmérés, mivel az igazságszolgáltatás autonóm, ezért regionális felméréseket végeznek, különbontották Wales, Skócia és Anglia területeit. Egyelőre Wales a leginkább előre haladott, de Egyesült Királysági szinten még nincs egységes felmérés. Köszönöm. Elnök, köszönöm. 20-25 percünk maradt az árnyék előadókra. Engel úr. Köszönöm szépen, Claude. Lenne egy kérdésem, ami nem kérd. Ezeket az indikátorokat illetően. Ha meg akarjuk szabni, hogy mi az a jogállamiság és igazságszolgáltatáson megfelelő az EU-nak, ez kb. olyan, mint hogy bemérjük, hogy Kína piacgazdaság-e. Öt kritériumunk van, Brazília, Ausztrália, Amerika, mind, nekik is más és mások az indikátoraik. Úgyhogy lesz egy pont, valószínűleg, ahol arra a következtetésre jutunk, hogy mindegy, hogy hogy mérjük, a lényeg, hogy van-e vagy nincs. Úgyhogy én könnyen megnevezhetnék az Európa Tanácsból legalább hat olyan tagot, ahol a jogállamiság demokrácia normái évezredekre vannak attól, ami elfogadható. Long period of time, there must be reasons for that as well. Um, Nos, amikor hallom a szakértőket erről a területről, akkor mindig azt hallom ki belőle, hogy a demokrácia és a jogállamiság az nem egy kézzelfogható objektív dolog. Van indikátor, van eszköz, amiknek az alkalmazásával azt a következés lehet levonni, hogy ez működik, vagy ez nem működik. Különösen ezen a kontinensen, ahol nagyon eltérnek a kormányzati módszerek, diktatóriális hatalmaktól kezdve demokráciákig, egészen ö, olyan jogállamiságig, ahol nincs is írott alkotmány. A elnök úr biztos tudja, hogy melyik országra gondolok. Úgyhogy vannak olyan országok, ahol a hagyományon alapul a demokrácia. Mengini asszony az előadása elején említette, hogy a Venice Commission azt gondolja, hogy nincs szükség definícióra ezen a területen, hanem a közös elemeket kell kiemelni. Igazából szerintem ezt kell tennünk, és Sophie és mások is tudják, akik ezen a területen dolgoznak, azt kell felmérnünk, hogy a kormányzati formák között vannak-e közös elemek európai szinten, van -e egy minta. Véleményem szerint nagyon egyszerű elemei vannak ennek. Egyébként valószínűleg ezek mérthetők, de nem ez a lényeg, hanem hogy inkább érzés alapon az első az önkényesség hiánya, a korrupció hiánya, az előrejelezhetőség kormány szinten, ami azt érezteti az állampolgárokkal, hogy ellenőrizhető a helyzet, nem kaotikus, és hogy a társadalom és a kormány azt úgy működik, ahogy nekik tetszik, illetve ha nem úgy működik, akkor van lehetőségük arra, hogy változtassanak rajta. Szerintem ez az, amire koncentrálnunk kellene. Én nem bánom, ha van eredménytábla, meg indikátorok, de ez inkább technikai megközelítés. Ez inkább elmélet. Köszönöm. Monika. Köszönöm, Frank. Monika. Ďakujem veľmi pekne. Uh, I will speak in Slovak language, so... Szlovákul szeretnék beszélni. Toto dnešné uh, naše stretnutie... Po... Nos, ez a mai találkozó, ez úgy vélem, hogy nagyon jó hiszen saját kezdeményezésből kezdtünk bele ebbe ennek a témának a feldolgozásába. Van egy kérdésem. Ezen a héten újságírókat látunk vendégül, akik a migrációs válsággal foglalkoznak. Tegnap egy két órás találkozón vettem részt szlovák újságírókkal. Ott nagyon sok kérdést kaptam, azokat az intézkedéseket illetően, amiket az EU alkalmazhatna azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem tesznek eleget az EU-s kötelezettségeiknek. Ön azt mondta, hogy az alapelveinket illetően a migrációs válsággal kapcsolatban rá lehetne kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy teljesítsék ezeket a kötelezettségeket. Bizonyos tagállamok, beleértve a saját államomat, Szlovákiát, nem teljesítik ezeket a kötelezettségeket, nem vesznek részt az EU által javasolt intézkedések megvalósításában, és a határok, a határvonalon mozognak, amit már úgy lehet felfogni, hogy nem tartatják be az alapvető emberi jogokat. Tehát, ön mit gondol erről? És az intézménye, akiket képvisel itt ma, mit gondolnak erről? hogy azokkal az Európai Uniós tagállamokkal konkrétan hogyan lehetne őket szankcionálni ebben az ügyben. A szakbizottságunkban gyakran beszélünk arról, hogy mi történik akkor, amikor nem tartják be az alapvető emberi jogokat, és nagyon sokan közülünk árnyék előadóként foglalkoznak ezzel a témával. Nagyon jó jelentéseket állítottunk már össze ebben a témakörben. Nagyon sokat elfogadtunk, de még mindig az a politikánk, hogy nem nevesítünk országokat, és a no naming and shaming politika még mindig él itt de hogyha nem alkalmazunk szankciókat a tagállamok ellenében, akik egyértelműen megsértik az alapvető jogokat, akkor ez mindig csak egy elméleti vita marad, fölvetjük a problémát, de konkrét megoldást sosem javaslunk. Az EU-ban jelenleg kialakult helyzet azt idézte elő, hogy lehet arról is hallani, hogy vége van Schengennek, vége van az EU szabályozásnak. Úgyhogy egy olyan helyzetet kell megteremtenünk, amely azt eredményezi, hogy a saját tagállamainkat megfegyelmezhessük. Köszönöm. Chairman, um, I just got very short uh, csak nagyon szeretnék, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Úgy tűnik, hogy mindezekkel a szabályokkal, monitoring eredményező táblákkal, stb. mind nagyon szépen működik, de azt nem tudjuk, hogy mennyire hatékony ez az eszközrendszer. Egyértelmű, hogy ütközik a tagállamok szuverenitásának követelménye illetve az EU jogi vívmányok alkalmazása. Ebben a szakbizottságban és a parlament más fórumain is rendszeresen egyeztetünk arról, hogy bizonyos országokban vajon megfelelnek-e a normáknak. De nehéz kérdés ez. Nagyon nehéz teljesen objektíven értékelni egy politikai rendszert és ítéletet hozni, én nekem az a benyomásom, hogy ezt egyelőre nem tudjuk megtenni. Vannak mindenféle értékelő rendszerek, de végső soron az, hogy mi a következő lépés, és hogy milyen hatásköreink vannak, és mit tudunk végrehajtani, és milyen szankciós lehetőségeink vannak. Ezen a ponton már nagyon szubjektívé válik a vita, mint ebben a szakbizottságban is sokszor. Nagyon hasznos tehát ez a vita, és ez az ez megcsere, de ez az alapvető ütközés jelen van, és amíg ez így van, és teljes objektivitással nem tudunk dolgozni, nagyon nehéz tovább lépni. Nagyon fontos ez, de legyünk pragmatikusak, és legyünk realisták. Köszönöm szépen, Barbara Spinelli. Grazie, Presidente. Ma una piccola premessa. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy rövid bevezető, aztán lesz majd két kérdésem is. A rövid észrevételt még Mengini asszonyra utal, beszélt arról, hogy a jogállamiság tökéletes elérése utópia. Azt hiszem elég veszélyes ilyen dolgot kimondani nehéz teljes mértékben megvalósítani a jogállamiságot, de nem utópia. Ha azt mondjuk, hogy utópia, azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Erről akkor azt is mondhatnánk, hogy reformokat létrehozni utópia, mert akkor semmi nem marad, csak a konzervatizmus. Ha nincs, ha nincs forradalom, akkor nincsenek reformok sem, akkor csak a konzervativizmus marad. Európában nagyon sok helyen megsértik a különböző jogokat, például a szabad mozgással kapcsolatban, vagy a menekültök jogaival kapcsolatban. Én nehezen tudom azt elfogadom, nehezen tudom azt elfogadni, hogy, hogy a jogállamiság elérése utópia. A jogállamiságot azt meg kell valósítani. Ezt létre kell hozni. Misó asszonynak szeretnék föltenni egy kérdést a szemeszter monitorozásával kapcsolatban. Azt említette, hogy leginkább az igazságügyi rendszer végrehajtását, ennek a reformjának a végrehajtását kell ellenőrizni, megfigyelni. Nagyon sok tanulmány létezik már arról, hogy hány jogszabályt vagy jogot sértettek meg például a kettes cikk, a szemeszterben foglalt kettes cikk. Lenne egy második kérdésem is. Hogyan vélekednek arról az opt-outról, amit az Egyesült Királyság kért, szeretnék magukat kivonni mindkét európai bíróság hatája alól. Ezt vizsgálták már az Európa Tanácsra, illetve az Európai Unióra is gondolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara. Hárma szeretnének még szólni, és szeretném lezárni a felszólalók listáját. Elnézést kérek azoktól, akikbe bele kell folytanom a szót, de kérem, hogy csak egy-két percben szóljanak. López Aguilar úr, Ana Gomez eh, következnek először, Fernando. Kérem, hogy röviden szól. Igen, köszönöm. Tudom, hogy szorít minket az idő, de nem volt alkalmam arra, hogy a Velencei Bizottságot és az FRA-t meghallgassam arról, hogy milyen benchmarkot használnak a menedékkérőkkel való bánásmódra hogy a tagállamokban, az Európai Unió tagállamokban hogyan bánnak a menedékérőkkel. Vannak-e lényeges eltérések abban, hogy az akartában lefektetett alapvető jogok hogyan érvényesülnek, hiszen ezek nem csak európai állampolgárokra vonatkoznak, hanem külföldiekre is, akik nálunk keresnek menedéket. Magyarországra gondolok különösen, és Spanyolországra, a déli határa, az úgynevezett forró visszaküldésre, vagyis olyan menedékérőkre gondolok, akiknek meg sem adták a lehetőséget a meghallgatásra. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen röviden szóltál. Anna, én is azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy vannak módszereink és normáink, de végső soron alkalmazzuk is őket és nézzük meg, hogy hogyan állunk az alkalmazással. Szerintem elkeserítő a helyzet. Relatív, tehát összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy talán büszkék lehetünk arra, amit elértünk, de de nagyon szomorú annak a mérlege, hogy mi történt az elmúlt időszakban, és nagy kérdés, hogy megfelelünk-e a kötelezettségeinknek. Én is azt gondolom, hogy nem helyes utópiaként beszélni a jogállamiságról, amit soha nem érhetünk el, akkor nem fogunk küzdeni az igazságosságért, a jogérvényesülésért. Ez csak utópia marad. Gondolom nem így akart ezt megfogalmazni, de szerintem nem így kellene erről beszélni. Az én értékelésem nagyon sötét képet fest. Én egy trojka országból érkeztem, ahol a trojka munkássága még több szegénységet, egyenlőtlenséget hozott. A, nálunk a gyerekek egyharmada szegénységben él, ami egyébként sokat elmond a rendszer fenntarthatóságáról. Korrupció, adóügyi egyenlőtlenség, és nem csak a tagállamok szintjén érvényesül, hanem a bizottság szintjén is vagyis a bizottság cserbe hagyott minket, ez már politikai kérdés. A korrupció elleni harc, hol van ilyenkor a bizottság, amikor harcol a korrupció ellen? Engem nem a jelentés érdekel, hanem a tettek, például az én országomat és Németországot érintő eseteket, vagy Magyarországot érintő eseteket említhetném. Most például a menekültválság összefüggésében ez nem csak Magyarország problémája. Tusk elnök is nemrég azt kérte, hogy tartóztassák le a migránsokat és menedékkérőket. Kérdésem, hogy lehet az, hogy a bizottság, a tanács, a tagállamok nem tesznek semmit azért, hogy drónokkal egy tagállam drónokat célzott gyilkosságokat intéz. Köszönöm szépen, az elnök közbeszól. Szeretnék visszatérni a ma délelőtti témához. Látom, hogy sok kérdés van, ami kedves kollégák, a meghallgatás még mindig folyik Kérem, csendesedjenek el. Kérem tehát, hogy kényszerítő eszköz nélkül mindenki maradjon csendben. Köszönöm. Volna egy megjegyzésem és egy kérdésem is. Talán jó volna, hogyha a panel előadói elsősorban az indikátorokkal foglalkoznának, ez a mai témánk, ugyanis Frank Engel és Timothy Kirkle úgy látom, hogy szkeptikusan fogalmaztak az indikátorokkal kapcsolatosan és az alkalmazásukkal kapcsolatosan. Elismerem, hogy ez nem könnyű feladat. De önmagában az a tény, hogy a jogállamiság és a demokrácia nagyon nehezen számszerűsíthető, nem jelenti azt, hogy nem fontos cél, vagy hogy teljesen lehetetlen indikátorokat kidolgozni. Az indikátorok nem mércét jelentenek, hanem indikátorok. És szerintem nagyon is kézzelfogható dolgokat mérnek. Volna egy kérdésem Togenborg úrhoz. Ön arról beszélt, az EFRIS-ről beszélt, a, például a FRA miért nem dolgoz ki ilyen eszközt? Ha nem az alapjogi ügynökség, akkor talán a bizottság feladata volna ez. Kérem, hogy röviden szóljanak elnézést, hogy ezt kell mindig sürgetnem. Köszönöm szépen. Elsősorban arra összpontosítanék, hogy a panelben feltett kérdésekre válaszoljak. Aztán persze az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre is kitérhetünk, csak nem most. Azzal kezdeném, hogy teljesen egyetértek Szofival, az első megállapításával, hogy a jogállamiság nagyon fontos. I do not see, I do not... És azt eh, nem látom, és nem is tudom elismerni, és az okát sem látom, things in order. hogy eh, amikor sok mindent teszünk, hogy rendbe jönnek a dolgok, és tudom, hogy sok a kihívás, eh, és gyorsabban jönnek a kihívások, mint ahogy a megoldást tudunk rájuk találni, de azért reagálunk nagyon sok esetben a végrehajtással, a kötelezettség szegési eljárásokkal, a menekültügyi kérdésben is értékelések folynak. Na, Some of the issues that they were presented all... Vannak kérdések, amelyeket a paneliszevő is felvetettek, például az igazságügyhöz való hozzáférés, az alternatív vita megoldási módszerek ezek az indikátorok lehet, hogy több munkát igényelnek még, de léteznek ezek az indikátorok az eredményjelző táblában, amely már működik, és a három éve már összehasonlító adataink is vannak. Amit talán érdemes volna véglegesíteni, az, hogy mindannyian hiszünk szünk abban, hogy a jogállamiság nagyon lényeges, éppen ezért hoztuk létre az jogállamisági mechanizmust hogyha ez már megvan, akkor használjuk, dolgozzunk vele, és én azt szeretném látni, hogy mi az eredménye ennek a munkának, mert kézenfogható dolgokban tovább tudunk lépni. Ez egy olyan terület, ahol gyakorlati dolgokon is dolgoznunk kell. A mutatók például gyakorlati megoldások. Sajnos most távoznom kell, mert van egy másik találkozom de rendelkezésükre állok bármikor. Köszönöm szépen, és köszönöm a türelmét is. Togenberg úr. Kérem, röviden. Azért persze majd később írásban is válaszolt a kérdésekre. Két dolog, dolog az efric kapcsolatosan, ezen még nem kezdtünk el dolgozni, de talán jobb volna, hogyha erős konszenzus alakulnak ki az intézmények között. A tapasztalatból az derül ki, hogy az adatbázisoknak fenntarthatónak kell lenniük, és szeretnénk, hogyha az Európa Tanács és minden más releváns szereplő is részt venne ebben a munkában, készen állunk tehát, de azért jó volna, hogyha az intézmények között erre vonatkozólag konszenzus jönne létre másodszor az indikátorokkal kapcsolatosan. Látom, hogy felmerült a szkepticizmus, hogy csak a számok bolondjai szerentik eh, a, az indikátorokat, de nem csak monitoringról, hanem végrehajtásról is szó van. Az indikátorok a végrehajtásban is szerepet kapnak, nem csak a nyomon követésben, és talán hasznos volna a tanácsot és a jogállamisággal folyó párbeszédet eh, tényekre alapozni és indikátorokra. Az egyenlőség azt is jelenti, hogy a vitát struktúráljuk, és ehhez indikátorokra van szükség. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen röviden szólt. Talán Simona néhány mondatban lezárhatná ezt a vitát. Sure, sure, yeah, but I wanted the answers too. Simona, if you give a couple of uh, concluding... Szeretném tehát, hogy néhány uh, szóban vagy mondatban foglalja össze a vitát. A, többi eh, rész pedig majd írásban elmondhatja, mindjárt szavaznunk kell egy nagyon fontos ügyben. Az értékelés nagyon fontos, és folyamatban is van, különböző szereplők már dolgoznak ezen, és különböző kérdések merülnek fel, persze a szankciók is, az értékelés történik először, és nem feltétlenül a szankció kivetésére irányul, hanem például arra, hogy valamilyen módon javítsa a helyzetet. Meggyőződésünk tehát, hogy az értékeléseknek a lefolytatása objektív és következetes kritérium, kritériumok alapján hasznos lesz ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, és kérem, hogy Petres asszony is röviden szóljon. Igen, köszönöm. Az, hogy mérhető indikátoraink legyenek, ez azt a bírálatot cáfolja, hogy a jogállamiság és az igazságosság olyan koncepciók, amelyek mérhetetlenek. Végső soron csak politikai kötelezettségnek nyilvánítják őket, hogy csak politikai akaraton múlnak, és nem lehet ezeket ellenőrizni. Vannak ilyen érvek. És aztán ott van az úgynevezett atombomba opció és a szankciók Én is fontosnak tartom az indikátorokat. Köszönöm szépen az előadóinknak, hogy eljöttek. Nagyon érdekes meghallgatás van mögöttünk. Köszönöm szépen minden résztvevőnek. Lesz folytatása is. So colleagues, if you um, want to settle down, we will... Kérem, kedves kollégák, hogy helyezkedjenek el, és emlékeztetném önöket, hogy ma délelőtt volt egy meghallgatásunk, de úgy kezdtük el, hogy a napi rendet nem jelentettem be, úgyhogy ezt most megteszem, és szeretném ezt elfogadtatni, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak veszem a napi rendet. És aztán néhány technikai megjegyzés, még mielőtt a szavazásra térünk. Elnöki bejelentések a mai tolmácsolásról. Dán, Lett, Horvát és a Gélik nem elérhető, megerősítve a koordinátori ajánlásokat és az előadó kijelölésére kell még kitérnem, például az automatikus adatcserére, az Lettországban a járművek regisztrációjára vonatkozólag, Valero Bodil a zöldek részéről az ő véleménye az irányelv tervezetről, amely a fegyverek birtoklásáról és megszerzéséről szól, 54-es szabály, IMCO bizottság, végül pedig egy harmadik előadói kijelölés Laura Adjea e FDD részéről. Az ő véleménye előkészületek a választások utáni eltekintése az MFF tekintetében a parlament inputja a bizottsági javaslatot előkészítőleg. Az ajánlásokat a bizottság megerősíti, kedves kollégák, akkor térjünk rá a szavazásra. Először is szeretném ellenőrizni, hogy mindenkinek sikerült-e magával hoznia az elektronikus szavazókártyát. Akinek ez nem sikerült ma, azt kérem jelezze. Okay, no one, I know that no one has indicated. Úgy látom, hogy senki nem jelentkezett, senkinek nem hiányzik a kártyája, ezért nem fogok elfogadni szavazást a rendszeren kívül. Név szerinti szavazás, ezt nekem technikai okokból el kell mondanom. So, it's kind of unusually quiet. I don't know. I, I have no idea why. Important votes. Pen Valahol máshol is van egy fontos szavazás folyamatban? So, the next point on the agenda is the vote on the... ah. Mikrofonon kívüli észrevételeket hallunk, illetve nem hallunk. for balance, is there anyone late from any other group <laughs> that I could uh, that could be seated? Okay. So colleague. Találunk helyet mindenkinek. Kedves kollégák, tehát a következő pontunk szavazás az EU PNR irányelve kapcsolatosan az intézményközi megállapodás vonatkozásában Kirkop úr az előadó szeretne-e szólni, de majd a szavazás után is szót kérhet. Kedves kollégák, ami az irányelv tervezetet illeti, az utas adatok nyilvántartásáról a terrorizmus és súlyos bűncselekmények elkerülés érdekében. Kirkhop úr az előadó, ez tehát egy intézményközi tárgyalási szöveg, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Okay. We're going to take the vote again. Okay. Colleagues, just to... Kedves kollégák! Colleagues, just exceptionally, I should ask uh, if everyone has voted. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. That is adopted. 38 votes. Elfogadtuk 38 mellette 19 ellene 2 tartózkodással. Köszönöm szépen, gratulálok az előadónak, van-e mondani valója? Elnök úr, nem akarom húzni az időt. Szeretném önnek megköszönni, és a bizottság munkatársainak, valamint a kollégáimnak bármilyen álláspontot képviseltek is ebben a hosszú folyamatban. Nagyon örülök az eredménynek, és ez is azt mutatja, hogy milyen sokat dolgoztunk ezen a témán. Nagyon jó döntés ez. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a szavazás végére értünk, úgyhogy haladjunk tovább a napi rend értelmében. Köszönöm. Uh, yes, Madame Young is there. Mm -hmm. Congratulations. Colleagues, um, as I mentioned... Tisztelt kollégák, folytassuk a munkát. Tudom, hogy nem könnyű csöndben kimenni, de azért próbálják meg. Mert hogy elkezdjük a következő napi rendi pont tárgyalását. So leave quietly, please. Kérem csöndben hagyják el a termet. Ötös napi rendi pont következik, átláthatóság, integritás és felelősségre vonhatóság az EU-s intézményekben. Guillaume asszony ennek a kérdésnek a előadója, a véleménytervezetet fogjuk ma megbeszélni. Valójában önök egyre hangosabbak, nem csöndesebbek. Maradjanak csöndben. Márciusban a Júria Libe, az AFKO és a KONT szerveztek egy közös meghallgatást, amelynek pontosan ugyanez volt a témája, tehát az EU-s intézményekben az átláthatóság, az integritás és az elszámoltathatóság témája. A Transparency, Transparency International erről a kérdésről egyébként készített egy jelentést. Az APKO szakbizottság jelenleg egy saját kezdeményezésű jelentésen dolgozik. Miss uh, Guillaume asszony, a mi előadónk ő készíti azt a véleményt, amelyet majd az AFKO-nak fogunk eljutatni. Ha lecsöndesedtek, akkor megadom a szót Szilvinek parancsolj. Köszönöm, elnök úr! Igen, értem én, hogy a szavazás után még nem csendesedtek le a kedélyek, de csak-csak. Először nézzük az ütemtervet, milyen határidőink vannak. A módosítók benyújtásának határideje a Libében december 22-e déli 12 óra, és január 25-én fogunk a szakbizottság ülésen erről szavazni. Ennyit az ütemtervről. Nézzük magát a véleménytervezetet. Az átláthatóságról sok mindent lehet mondani. Több parlamenti szakbizottság is készít véleményt a Gigold jelentésről, az AFKO tagja. Az INTA, Juri, az NV és a KONT is véleményt készít tehát. Nos, olyan kérdéseket próbálok én a véleményünkbe beleírni, amely kizárólag a mi kompetenciánkhoz tartozik. Nézzük, miről, miről van szó. Az árnyékjelentés tevőket néhány héttel ezelőtt már tájékoztattam az elképzeléseimről. Először is még egyszer arra kérjük a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy javaslatot az átláthatósági regiszterről, a lehető leginkluzívebb módon. Aztán azt kérjük a bizottságtól, hogy folytassa a tárgyalásokat folytassa a tárgyalásokat a korrupció ellen, aztán aztán a whistleblowerek témájában is nagyon fontos, hogy legyen egy igazi jogszabályjavaslatunk, mert hogy ez a legjobb, egyik legjobb eszköze a csalás elleni harcnak. Aztán a dokumentumokhoz való hozzáférés az átláthatóság a trilógusok során és egyéb intézményközi tárgyalásokban. Ezek a legfontosabb témák. Összességében elmondhatom, hogy nagyon sok azt hiszem az árnyékjelentéstevőkkel elég sok dologban együtt tudunk érteni. Nos, az, hogy legyen egy olyan hatóság, egy európai hatóság, amely megfelelő jelent, rendelkezik, és amely függetlenül vizsgálhatja az átláthatósági kérdéseket, hát ettől még egy kicsit messze vagyunk, valószínűleg ez még most nem prioritás, de azért beleírom ezt is a véleménybe. Ugyanakkor a az európai polgárok valószínűleg örül, örülnének ennek, egyfajta pozitív hatást keltene ez. Ezzel is megmutathatnánk a polgároknak, hogy a képviselők hely, helyzete sem mindig egyértelmű. Az a lényeg, hogy az átláthatóságot növeljük, de ezzel még nem nyerjük vissza teljes mértékben a polgárok bizalmát, hiszen ehhez a mentalitást kell megváltoztatni, illetve a képviselőknek példás magatartást kell, meg, kell mutatni. Nagyon fontos az is tehát, hogy a képviselők okosan viselkedjenek. Még egy utolsó dolog. Jó lenne, hogyha hogyha nem próbálnánk meg általánosságban az összes politikust fekete színben vagy sötét színben feltöntetni, hiszen ez kizárólag a populisták malmára hagyja a vizet. Ennyit szerettem volna mondani erről a, erről a véleménytervezetről. Elnök, köszönöm Szilvi. Még valaki esetleg szeretne hozzászólni? Roberto. Roberto, Roberto Mezzola. Köszönöm, Claude. Zdehovszki úr kért fel, hogy mondjam el a véleményét ezzel kapcsolatban. Ezt most jó, jókor, jól csinálom? Thomas nevében, aki néppárt járnék jelentéstevő, szeretnék köszönetet mondani Guillaume asszonynak az a véleménytervezetért. A véleménytervezetben valóban minden benne, benne van, amiben megegyeztünk az árnyékelentéstevő ülésen, de Zahovszki úr úgy véli, hogy túlságosan általános jellegű a vélemény. Nekünk az lenne az érdekünk, hogy egy nagyon erőteljes és konkrét véleményt fogalmazzunk meg, mert nem csak a parlamentről szól, hanem az EU és az összes intézményének működéséről. Átlátható EU-s intézményekre van szükség, a lobby átláthatósági regiszterre nagyon nagy szükség van. Timmermans úr nemrégiben utalt erre egy AFKO ülésen, de ez egy nagyon komplex téma, ezt részletesebben meg kell még tárgyalni. Ami a közérdekű bejelentőket illeti, nos, egyetértünk azzal, hogy minimum szabályokra van szükség, de ezeket a szabályokat mindenképpen meg kéne még részletesen tárgyalni. Ami a a háromoldalú egyeztetések átláthatóságát illeti Schulz úr levele arról szól, hogy a háromoldalú egyeztetés a tárgyalások egy különleges informális jelleg, ezért ezt nem kell webstreamelni, nyilvános eltenni, de nagyon fontos az, hogy a különböző szakbizottságok folytonosan tudomást szerezzenek a történésekről. A LIBE EU ügynökségek átláthatósága is nagyon fontos, például abban a tekintetben, hogy az igazgatóikat, igazgató helyetteséget vagy szakértőiket hogyan nevezik ki. Zdehovszki úr még azt is szeretné hangsúlyozni, hogy a néppárti frakció mindig a megfelelő egyensúlyra törekszik az átláthatóság, illetve az adatvédelem között. Jelen esetben is erről van szó. Köszönöm. Köszönöm, Roberta. Még valaki van a listán. Anna Gomes. Köszönöm. Én is üdvözlöm ezt a jelentést. Hát van itt néhány kulcskérdés, ahol a lehetőleg konkrétabban kell fogalmazni. Például a lobby átláthatósági regiszter, ez egy fontos kérdés. Aztán a közérdekű bejelentők státusza szintén ide tartozik. Ami a triológusok átláthatóságát illeti, szerintem ez a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk azt, hogy ez a tárgyalási fórum valóban megvalósul, Hogyha teljes átláthatóság lenne, akkor valószínűleg más útra terelődnének ezek a tárgyalások, úgyhogy szerintem erre nincs szükség itt a teljes átláthatóságra. Aggódom egyébként a dolgok folyása miatt. Sok korrupciós esetről van tudomásom, ezeket, ezekről, tájékoztattam a bizot, ezekről tájékoztattam a bizottságot, az Olafot, az ombudsmant, az egyetlen intézmény, amely a normáknak megfelelően válaszolt, az ombudsman volt. A bizottság viselkedése fölháborító. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy ennek a jelentésnek a lehető legkonkrétabbnak kell lennie, akár példákkal is támasszuk alá, amit itt mondani akarunk. Nagyon aggódom hogy a következő korrupciós jelentés, ami jövőre készül majd el, ugyanolyan lesz, mint az előző. Most tudjuk meg, hogy azok az esetek, amelyekről tájékoztattuk a bizottságot, ezek valójában ezekkel kapcsolatban valójában a bizottság semmit nem tesz. Fölháborító, amit a bizottság tesz. Tájékoztatjuk őket, és aztán ezt letagadják. Ez megengedhetetlen. Ezt a bizottságnak mondom. Tudom, hogy a bizottságban dolgoznak olyanok is, akiknek megvan a személyes integritása, de a bizottsággal kapcsolatban mindenkinek a lehető legmagasabbak az elvárásai, és sajnos csalódtunk bennük. Ez most is megtörtént, az előzővel is, de az előző bizottság szomorú hagyatéka még mindig jelen van. Korrupciós esetekben semmiféleképpen nem jártak el, én magam is, mások is, folytonosan tájékoztatjuk el ezekről a bizottságot, és nem csak, hogy meg se hallgatnak, hanem még az egészet a szőnyeg alá is akarják söpörni. Sőt, a kormányok hazudnak is. Köszönöm. Más nem jelentkezett, úgyhogy Szilvi felét fordulok. Most hallgassuk meg a bizottság válaszát, vagy hogyan folytassuk ezt? Nem sok idő van még hátra a módosítók benyújtásának határideje, ez 22-e. Igen, igen, mindjárt reagálnék arra, amit a kollégák mondtak, de hallgassuk meg a bizottságot. Okay, so, rapporteur Rendben. Akkor a raportér szeretné hallani, hogy mit mond a bizottság. Tudom, hogy nem akartak részletesen reagálni, éppen most mondták, de most akkor már muszáj lesz hozzászólniuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megint hangsúlyozni, hogy ez a bizottság nagy hangsúlyt helyez az átláthatóságra, beszámoltathatóságra és integritásra. Ezt Juncker elnök a politikai prioritásaiban is kifejezte. Ennek nagyon sok szöge van, és ezt le kell fordítani konkrét eljárásokra. A raportőr nagyon fontos kérdéseket említett, amik ehhez a területhez kapcsolódnak. Ami az egyes konkrét pontokat illeti, hát meg kell várnunk, hogy a végleges jelentésben hogyan jelennek ezek meg, és akkor tud a bizottság majd formálisan is reagálni erre. A suite adoné eljárás keretében, és aztán majd beterjesztjük a javaslatainkat. Az egyik fő kezdeményezése Juncker elnöknek az az elképzelés, hogy a transzparencia regiszter kötelező legyen. Ezt egy intézményközi megállapodás alapján szeretné megvalósítani, de más területeken, mint a jobb kormányzás területén is megjelenik ez illetve a szakértői csoportokban is. Aztán az Olaf működését illetően, hát be kell, hogy ismerjem, hogy eh, amit a képviselő úr említett, sajnos nem ismerem a részleteket. És hogyha a bizottság értékeléseit újra elő kell vennünk, és módosítani kell, akkor ezt megtesszük, de most jelenleg nagyon nehéz így a vádakra reagálni. Köszönöm. Sylvie, do you want to conclude? Sylvie? Igen, ez nagyon érdekes, amit hallottunk. Több perspektíva keveredik itt, most már csak testet kell adni ennek, az, ennek a, az elképzelésnek. Nem éreztem ugyan ki azt, hogy a kollégák azt szeretnék, hogy kötelező legyen az átláthatósági regiszter, de majd meglátjuk, nézzük. Minden egyes módosítónak örülök, hiszen ez is segít abban, hogy összejön a szöveg. A szöveg egyébként rövid lesz, mert van egy szóhatár, tehát minden konkrét módosítónak örülök. Fontos azért, hogy a libe témáknál maradjunk. Gigold úr szövegét egyébként figyelmükbe ajánlom, mert nagyon konkrét. Ez egy nagyon teljes jelentés. Gomes asszony említette a közérdekű bejelentők témáját, ez is nagyon érdekes. Aztán ez egyik, az egyik pontja egyébként a véleménytervezetemnek ehhez kapcsolódik, ezt is a figyelmükbe ajánlom. Tehát maradjunk a liber témáknál, illetve törekedjünk olyan véleményre, ami a lehető legrészletesebb, ugyanakkor a lehető legkonkrétabb is. Köszönöm. Ez jó javaslat. Nagyon szoros az ütemtervünk, úgyhogy rendben. Nagyon köszönöm kollégánk. Köszönöm Szilvi neked is és a hozzászólóknak is. Kollégák, hatos napi rendi pont, ami strukturális párbeszéd Jurova biztos asszonynal, de ehhez szükségünk van Jurova asszonyra, úgyhogy várunk rá. ETA means estimated time of arrival. I'm going to stop doing that. Megígérem magamnak, hogy ezentúl nem fogok rövidítéseket használni, de várjuk Jurova asszony. Colleagues, I'm just going to get a quick um, estimated time of arrival of the commissioner. Tehát tudja valaki, hogy mikor érkezik a biztos asszony, mikorra várható? Oh, Kedves kollégák, öt perc múlva érkezik Jorova asszony, úgyhogy eh, elnézést, de most lesz egy öt perces szünet. Használják ki. Tudom, hogy csütörtök van, de akkor is öt perces szünet. És kérem, jöjjenek vissza később. Köszönöm. So estimated five minutes for the point six with the uh, Commissioner Eurova.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 Um, colleagues, um, I had announced a five-minute sort of uh, uh, delay. The commissioner is now here. Kollégák, itt van a biztos asszony, úgyhogy Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy azt mondtam az embereknek, hogy elmehetnek kávét inni, most meg nincsenek itt, na mindegy, én ittam kávét, úgyhogy... Having a coffee in this building anymore that... Ebben az épületben nem lehet 5 perc alatt kávét inni, ez minimum 15 percre van szükség. Na mindegy, azt próbálom mondani, hogy esetleg küldenének üzenetet a kollégáiknak, szólnának nekik, hogy vissza jöhetnek lassan. Mert a biztos asszony itt van, és szívesen kezdeni a mondani valóját. Igazából neki is kell kávé, csak már nem kap. Másik intézménynek dolgozik, kaphat a saját intézményében kávét. That's just my British sense of humor. I'll get, try and get you a coffee. I'll even share mine. So yeah, if you want to do that, then colleagues, I'll start. But if you want to text, kollégák elkezdenék, és akkor kérem küldjenek SMS-t vagy üzenetet a kollégáiknak, hogy jöjjenek ők is.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 Na, akkor térjünk el a hatos napi rendi pontra, ami a struktúrák párbeszéd Jurova biztos asszonya. Ezt megígértük mindenkinek, hogy több téma is lesz, ami a, portfóliója, a portfóliójába tartozik, de a koordinátorok beszéltek arról is, hogy a Safe Harbor, hogy hogy áll, azt mindenképpen megvitatjuk és a tárgyalások hogy állnak az Egyesült Államokkal. Úgyhogy rövidebb bevezetőt tartottam, akkor most, mint szoktam, és megkérem rögtön Jurova asszonyt, hogy ön a szót tessék. Köszönöm szépen, Claude. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek megint önökkel, és megvitathatjuk a közös érteklődésű pontokat. Az egy kedves meglepetés, egy beesés, hogy ma van az Emberi Jogok Nemzetközi Napja. Ez az ENSZ születésnapja tulajdonképpen egyben, úgyhogy december 10-e, ez egy olyan szimbolikus nap az alapvető emberi jogok területén. Mindnyáján tudják, hogy a bizottság intézkedés tervet készített az LMBTI jogok megvédésére. Az EBSCO hétfőn ülést tartott, és a bizottság weboldalán megjelentek a mm, következtetések. Lunacek alelnök asszony itt van? Jelenleg nincs, de visszajön. Kérem mondjanak neki köszönetet, hogy az LMBTI intercsoport elnökeként nagyon jól együttműködött velünk, amikor az erre vonatkozó listát kidolgoztuk. A fő intézkedési területek lefedik a nondiskriminációt, oktatást, egészségügy, szabad mozgás, a gyűlöletkeltés elleni harc, bővítési politika és külkapcsolatok ebben a témakörben. Ezt a listát kiosztottuk mindenkinek, itt mutatom, tessék. Ez a színes dokumentum. Úgyhogy mi szeretnénk, hogyha a tanács elfogadná azokat a függőben levő jogalkotási javaslatokat, amik megkönnyítenék az LMBT jogait, például az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályt, ezt még véglegesíteni kell ezt a jogalkotási javaslatot jövőre. A holland elnökséggel, amely átveszi a stafétát, mert nagyon jól együttműködünk ebben a témakörben. Ugyanakkor a már létező jogszabályok végrehajtatása a tagállamokban konkrét módon szolgálja majd az LMBT-ik érdekeit. Monitorozzuk az EU-s jogszabályok végrehajtását, és biztosítjuk, hogy a megkülönböztetést mindenhonnan kigyomlálják, és a nemi identitástól és a szexuális orientációtól függetlenül egyenlő bánásmódban részesüljön mindenki. Oktatást és pénzügyi támogatást nyújtunk azoknak, akik az intézkedési tervet megvalósítják, beleértve a polgári társadalmat is. A szociális befogadásnak a támogatása ezen a területen az egyik objektívem, egy tájékoztató kampányt indítok majd 2016-ban. Itt az LMBTI állampolgáraink hallatják a hangjukat, és toleranciát hirdetünk. Én számítok az önök támogatására, hogy önök vigyék ezt az üzenetet haza a tagországaiba. Ami az adatvédelmi reformot illeti, Bízunk benne, hogy politikai egyességet kötünk az idén. A triológusok felé mozdulunk most már ezen a héten, és Albrecht úr, Laurisztin asszony és az árnyék előadók köszönetet érdemelnek. Az erőfeszítéseiknek a luxemburgi és a következő soros elnökségek erőfeszítésének köszönhetően biztos vagyok benne, hogy elérjük ezt a célt még az év végéig. Történelmet írunk az adatvédelmi reformmal. Az adatvédelmi rendelet a digitális belső piac kiszélesítésében nagyon fontos. Ez elengedhetetlen a munkahelyteremtés, a versenyképesség és gazdasági fejlődés szempontjából. Az új szabályok az emberi alapvető jogokat is védik, így a fogyasztói jogokat és a fogyasztói bizalmat fokozzák. Biztos vagyok benne, hogy a triológus megállapodásai biztosítják majd a személyes adatok hatékony védelmét, és lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a digitális gazdálkodás minden előnyét kihasználják, és hogy magánéletbarát, adatbarát politikákat folytassanak. Az úgynevezett rendőr irányelv. Ez is nagyon fontos a biztonság területén. Az adott védelem közös védelme lehetővé teszi a rendfenntartó hatóságok számára, hogy hatékonyabban működjenek együtt. Ez most még inkább fontos a Párizsi elborzasztó terrorista támadások fényében. Hadd számoljak be a transatlanti adatátadásról szóló amerikai felekkel folytatott tárgyalásokról. Folynak a tárgyalások, és továbbra is az a cél, hogy átláthatóbb, ellenőrizhetőbb legyen a rendszer. Az ütemterv nagyra törő. Én optimista vagyok, és szerint be tudjuk ezt tartani, feltéve, hogy a bírósági normákat tiszteletben tudjuk tartani. Az amerikai felekkel nemrégen novemberben Washingtonban jártam, és tiszteltük azt, hogy fel kell gyorsítanunk a munkát. Az amerikai feleknek meg kell mutatni, hogy ők elég rugalmasok ahhoz, hogy hatékony megoldásokat találjanak. Ezzel tartozunk a vállalkozóinknak és az állampolgárainknak, hogy megmutassuk, hogy ez az új megállapodás fenntartható. Az egyik kérdés az az, hogy az európai adatvédelmi hatóságok hogyan vehetnek részt abban, hogy felügyeljék, hogy az amerikaiak tiszteletben tartják az új megállapodást. A bíróság alá húzta azt is, hogy mennyire fontos ez a Schrems ítéletben, és vagy a nemzeti hatóságaink, vagy az Egyesült Államok szövetségi irodáinak segítségével kell betartatnunk ezeket a normákat. A végeredménye az kell, hogy legyen, hogy hatékonyan ellenőrizzük az adatvédelmet, és védjük az állampolgárok jogait, illetve lehetővé tesszük számukra, hogy jogorvoslatot kapjanak, ahol szükséges van rá. Az amerikaiaknak bizt biztosítani kell azt is, hogy közérdekekre, államvédelmi okokra, homeland security okokra csak bizonyos körben hívhatnak le információkat. Ehhez óvadékokra van szükségünk, záradékokra, jogorvoslatra, amelyek alkalmazható ezen a területen. És persze az EU-s állampolgárok számára. Ehhez azonban az átláthatóságot fokozni kell. Ha egy közhatóság kéremet nyújt be, akkor ott mindig az arányosság elvének megfelelően kell adatokat kiszolgáltatni. Ha új megállapodás születik, azt évente elemezzük és felügyeljük. Szeretném megragadni ezt az esélyt, hogy kitérjek arra, hogy a november 13-ai párizsi támadások után a bizottság nemzetközi szinten harcol az ellen, hogy a bűnszervezetek által szervezett javakat tisztára mossák. A pénzmosási irányelv, illetve az alaptranszferre vonatkozó jogszabályok ezt a célt szolgálják, hogy a bűntevékenységből származó bevételeket, amelyekből a terrorista csoportokat finanszírozzák, le tudjuk nyomozni. Ezt az irányelvet, ezt gyorsan meg kell valósítani, ezt megígértek a tagállamok. További intézkedéseket is javasolnék a terrorizmus finanszírozása elleni harcban. Ugyanakkor azonban nagyon fontos az is, hogy a nemzetközi partnerekkel együttműködjünk. Ami a biztonsági agendát illeti, felgyorsítjuk az ECRIS létrehozását, ez pedig nem más, mint a prius rendelkező EU-s állampolgároknak a regisztere, és harmadik országok állampolgárait illetően is Prius adatcserét folytatunk. Ez lehetővé teszi majd a külső határok védelmét, illetve a nemzetközi bűnözés, ideértve a terrorizmus elleni harcot is. A holland sorosának se gyorsan halad előre ebben a témára, majd visszatérünk majd erre az új év első csúcsán. Tanásban a főügyészt illetően haladunk előre. A tagállamok egy átdolgozott dokumentumot fogadtak el a főügyészi hivatalra vonatkozóan. Ebben lefektetik a hivatalnak a struktúráját, eljárási jogait, hatáskörét, de csak az utolsó pillanatban dől el, hogy ez érvénybe lép ez. Én hatékony és független főügyész szeretnék látni már 2016-ban, és remélem, hogy a holland és a szlovák elnökség foglalkoznak majd ezzel a témával. Hogy hangsúlyozom, hogy a parlament nagyon fontos szerepet játszik az európai főügyész eh, pozíciójának létrehozásában. Ezt már többen hang, többen és többször hangoztatták. Önök a két időközi jelentésben egyértelművé tették a pozíciójukat. Én egyetértek ezzel, és köszönöm önök meg ezt a véleményt. Ami a csalás elleni irányelvet illeti. Még mindig az a csalásra megoldást kell találnunk. Nagyon fontos a Tarikó ítélet, amely, ha kihagyjuk belőle az áfára való utalást, akkor ez visszalépést jelentene. Az irányelvnek az lenne a célja, hogy az unió pénzügyi érdekeit jobban védjük. Igazságügyi együttműködés. Ami ezt illeti, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a tagállamoknak jobban kellene élniük az Eurojust-tal, Például kérniük kellene segítséget nyomozásokhoz, közös nyomozócsoportokat felállítani, harmadik országok esetében eljárásokat fog ö, igénybe venni. Végül nézzük meg az eljárási jogokat. A gyermekekre vonatkozó jogszabályok Európában a biztosítékok nagyon fontosak, remélem, hogy az év végére ezt véglegesítjük. A gyermekek ügyészi segítését biztosítanunk kell, ez alapeleme ennek az irányelvnek. Ez különösen fontos szabadságuk jobban korlátozott gyermekek számára, vagy olyan gyermekek számára, akiket ilyen ítélet fenyegethet. Ezeknek a gyermekeknek a számát abszolút csökkentenünk kell, és ennek a büntetésnek az alkalmazását is. Nem sokára lesz egy jogsegély irányelvünk is, amely az ügyvédi segítségnyújtásra vonatkozik, 2016. november 7-re megszületik ez az irányelv gyakorlatban is. Ha valaki nem kaphat gyakorlatban jogsab, jogsegélyt, akkor csak szavak maradnak az irányelv szavai. A tárgyalások folytatásához a parlamentnek és a tanácsnak is rugalmasnak kell lennie. De Jong, a raportőr is ezt javasolta. A bizottság készen áll arra, hogy megvitassa a parlament javaslatát, mi szerint a jogsegélyt illetően a jogalapot ki kell szélesíteni. Létrejött a parlamentben egy hatáselemző csoport erre, és reméljük, hogy hamarosan befejezik a munkájukat. Köszönöm a figyelmüket! Thank you very much, Commissioner. Um... Köszönöm szépen, biztos asszony. Tudom, hogy sok minden van az asztalunkon, megpróbálok mindenkinek szót adni. Holmájer asszony elsőként, hogyha itt van. Nem sokára megérkezik. Azért alakult ki ez a helyzet, mert szavaztunk az előbb jönnek-mennek az emberek, és még szünet is volt. Úgyhogy csak azt tudjuk meghallgatni, aki itt van. Börgi itt van, úgyhogy meg is adom neki a szót. Thank you very much, uh, Chair, and thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a biztos asszonynak is, hogy eljött hozzánk ma. Azt gondolom, hogy mindannyian néha aggódunk amiatt, hogy uh, milyen kevesen vannak itt az üléseken, de ahogyan Claude elmondta, ennek megvan az oka. Vera Jurova beszélt arról, hogy a tagállamoknak ki kellene használniuk az Europol és az Eurojust eszközeit a jobb együttműködéshez, különösen, és talán ez a legfontosabb jelenleg, ami a korrupciót illeti, illetve az európai forrásokkal való visszaéléseket. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos erős szerepet adni az európai főügyésznek. Tudom, hogy a tagállamok számára ez nehéz feladat, de a tagállamokban sok munkát kell elvégezni, sok a probléma ezen a területen, sok a visszaélés az adófizetők pénzével, ezért nagyon fontosnak tartom nem csak azt, hogy valamilyen EPO megszülessen, hanem hogy olyan főgyészség jöjjön létre, amelynek erősek a hatáskörei, és valós illetékességgel tud fellépni ezen a területen. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nagy örömmel hallottam, hogy jó az együttműködés a büntetőjogi eljárásokban, és a még mindig nyitva álló ügyekben, a gyerekek érdeke, illetve a jogsegély témakörben, és hogy támogatja azt az elképzelést, hogy legyen egy hatástanulmány annak feltárására, hogy hol vannak a hiányok, a kiskapuk, és hogy ezekre megoldást találjunk a tagállamokkal. Kérdésem is volna a biztonságos kikötővel kapcsolatosan, úgymond. A legfontosabb probléma, hogy nemzeti szinten tárgyalunk, de különbözőek nemzeti szinten és állami szinten az USA-ban a szabályok. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy elfogadható megoldásról lehet tárgyalni minden szinten, és mely rész írja felül a másikat. Az Egyesült Államok esetében mit nevezünk nemzeti szintű szabályozásnak, és szóba kerül itt az a probléma is, hogy hogyan lehet valahogyan ellenőrizni ezt a folyamatot, vagyis hogy minden vállalkozás és minden szereplő valóban megfeleljen bizonyos szabályoknak, amelyekben meg tudnak állapodni, és ebben az értelemben azt is szeretném megtudni, hogy egyelőre képesek-e arra, hogy valamilyen határidőt jelezzenek, amikor ezen a területen megállapodást remélhetünk. Köszönöm. Köszönöm a következő koordinátor, Kirkov úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két-három rövid gondolatot szeretnék elmondani. Kérdezném, hogy irányelv hiányában az e, LMTB jogokkal kapcsolatosan hogyan tudja a bizottság ezeket a jogokat garantálni a jogszabály nélkül. Ami pedig az adatvédelmi rendeletet illeti. Itt az az aggályom, hogy előfordulhat, hogy feláldoztunk a minőséget a gyorsaság kedvéért, például a KKV-k esetében. A bizottságnak, a biztos asszonynak van olyan terve, hogy segítsen a vállalkozásoknak a végrehajtásban, már ami ennek a jogszabálynak a végrehajtását illeti. Kérdésem is volna Makové kollégám nevében. Szeretné tudni, hogy hogyan állnak a tárgyalások az EPPO-val kapcsolatosan a legutóbbi tanácsülés nyomán. Egészen konkrétan szeretne tudni többet a nemzeti kapcsolattartópontról, illetve hogy eh, milyen területeken kap az EPPO illetékességet, a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az EPPO valóban független és hatékony testületté váljon? Köszönöm. A következő koordinátor, Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késtem kicsit, úgyhogy nem fogok mindenféle kérdéseket feltenni, mert nem is tudom, hogy mi hangzott el. Viszont van egy kérdés, amiről beszélnem kell. Ez a bizottsági cselekvési terv az LMBT egyenlőség előmozdítása érdekében. Luna Lunacek kollégával együtt azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan kell érteni ezt a címet, hogy cselekvési lista. A mi értelmezésünk szerint nem kötelező ez a bizottság egészére, Esetleg eh, a biztos asszony magára nézve kötelezőnek tartja ezt. Szeretnénk tudni, hogy milyen státusza ennek az írománynak, és kire kötelező. A második kérdésem, a jelentéstétel hogyan történik pontosan ezzel az intézkedés listával kapcsolatosan, milyen gyakran, kinek kell jelentést tenni. A zöldek számára számunkra nagyon fontos, hogy az E, LMBT jogokkal és egyenlőséggel kapcsolatosan legyen egy úti tervünk. Köszönöm szépen, Judith. Krasszébel kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az elnök asszonynak a kiváló párbeszédért és együttműködésért, és hogy rendelkezésünkre állt az elmúlt év során. Gratulálni szeretnék ezért a jelentésért és az intézkedés listáért az LMBT egyenlőség tekintetében, különösen az egyenlő elbírálásra vonatkozó egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelv érdekes számomra, én vagyok az előadója, a tanácsban elakadt a munka. És nagyon jó, hogy önök tesznek azért, hogy a politikai ellenállást megtörjék mit tudnak tenni, hogy hatást gyakoroljanak a tanácsállás pontjára? Ez az antidiszkriminációs ügy haladnia kell a tanácsban. Aztán a biztonságos kikötő ön is említette. new statement after the és én is nagyon csalódott voltam Timmermans biztos kijelentésével kapcsolatosan a bírósági ítélet után több ezer olyan adat van és cég, amelyek ők bizonytalanságban vannak jelen pillanatban, és most már az adatok szabad mozgása is veszélyben van. Az Európai Unió egyik fontos alappillére ez a többi szabad mozgással együtt. Az adatvédelem mellett jogbiztonságra van szükség, és minél hamarabb. A bizottság november 6-án iránymutatásokat adott ki, ez nem elégséges. Remélem, hogy a tárgyalások tovább haladnak, figyelembe véve az adatok szabad mozgásának igényét is. Aztán szerettem volna megemlíteni a közokiratokhoz való hozzáférést. Most dolgozunk egy végrehajtási jelentésen a rendelettel kapcsolatosan, a 2001-es jelentésről beszélek, én vagyok az EPP elnék jelentéstevője. Az új rendelet, amely az aktualizálásról szól, és az átláthatóság fokozásáról, az állampolgárok számára az EU intézmények működésével kapcsolatosan. Ez is elakadt ez a munka. Szeretném megtudni, hogy milyen szándékaik vannak, mit szeretnének tenni, hogy a tanácsal és a bizottsággal ezt a munkafolyamatot meg tudják gyorsítani, Ezt a gyerekek beszélt arról, hogy milyen fontos jogi segítséget nyújtani a gyerekeknek, és emlékeztetném önt, hogy a parlament egy új napi rendet kért a gyerekekre vonatkozólag, vagy egy új menetrendet, mert 2014-ben lejár a jelenlegi, éves lejárt, a bizottság bejelentette, hogy új napi rendet készít, és most azt szeretném megtudni, hogy milyen munka történt, milyen kötelezettségvállalásra, intézkedésre tesznek javaslatot a következő öt évre nézve, hogy legyen átfogó mainstreaming stratégia a gyerekjogokkal kapcsolatosan, és hogy ez hogyan fog érvényesülni a bizottság munkájában. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Aguilar úr. Köszönöm szépen, elnök úr és Jurova biztos asszony, önnek is köszönöm, hogy eljött erre a struktúrált párbeszédre, és hogy lehetőséget adott arra, hogy ezt a párbeszédet a gyakorlatban is véghez vigye, és a Libe szakbizottság kéréseit meghallgassa. Amiről én beszélni szeretnék, egy észrevételéhez kapcsolódik. Beszélt az úgynevezett PIF irányelv jelenlegi állásáról. Ez az irányelv az Európai Unió pénzügyi érdekeit védené büntetőjogi eszközökkel. Nagyon röviden áttekintést adott a legutóbbi tárgyalásokkal kapcsolatosan a belés tanács néhány nappal ezelőtt tárgyalt ezt a kérdést de szeretném megtudni, hogy mik a kilátások, mi az ütemterv, mire készülnek, hogyan lehet eh, ezt az elakadást feloldani, és véghez vinni a munkát. Hiszen nagy kötélhúzás folyik az áfával kapcsolatosan, a Rico esettel kapcsolatosan, vagy ezután az Európai Bíróság előtt volt ez az eset. Nagyon fontos, hogy valamilyen egyensúly alakuljon ki, és találkozon a tanács és a parlament álláspontja valahol félúton, ehhez hidat kell verni, hogy megértsük végre, hogy az ÁFA az Európai Unió költségvetésének az alapforrása, de ez nem zárja ki azt az illetékességet, amelyet a tagállamok adóügyi kérdésekben maguknak vindikálnak. Ami pedig az antiszemitizmus terjedését illeti Európa szerte, ez fontos aggály számunkra, az alapvető jogok és demokrácia miatt aggódók számára. Miről is beszélek? Az antiszemitizmus Magyarországon. Erről szeretnék többet hallani. Bizonyára hallott egy olyan esetről. Azért mondom ezt, mert én vagyok az elnöke az antiszemitizmus munkacsoportnak itt a parlamentben, ezért tájékoztattak arról, hogy Székesfehérvár magyar faluban, mondja az előadó, ha jól mondtam ki a város nevét, tehát a cél, vagyis az elképzelés az, hogy Hóman Bálint emlékére szobrot állítanak. Ő korábban a 30-as, 40-es években miniszteri posztot töltött be a magyar kormányban, és aktívan részt vett a zsidó ellenes törvények létrehozásában. Állítólagosan felelős több százezer zsidó elhurcolásáért is a holokauszt során. Szeretném tudni, hogy hallott erről az esetről, és hogy ön szerint ez aggasztó-e. Különösen annak összefüggésében, amit Strasbourgban hallottunk a legutóbbi plenárison Magyarországgal kapcsolatosan, vagyis, hogy a bizottság már nem fontolgatja az úgynevezett jogállamisági mechanizmus elindítását Magyarország esetében, ez a mechanizmus tárná fel, hogy az adott országban hogyan állnak a demokrácia, jogállamiság és alapjog érvényesülés kérdései az adott tagállamban. Köszönöm szépen, Bolonyi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött és ilyen részletes sem beszámolt a bizottság jelenlegi tevékenységeiről. Volna néhány kérdésem. Először is to speed up the work on beszélt arról, hogy az ECRIS új formuláját eh, kidolgoznák, milyen ütemezéssel. Másodszor a biztonságos kikötő kérdése. Az ön véleménye szerint melyek a legnagyobb nehézségek, melyek a legnagyobb problémák amelyek a megállapodás útjában állnak. A biztonságos kikötőre vonatkozó megállapodás összefüggésében az Egyesült Államokkal. Van-e B-terv arra nézve, hogy január vége után az esetleges megtorpanást át tudják hidalni, január végéig van időnk, ez mit jelent? A vállalkozások számára és az adatforgalom szempontjából. Aztán a GDPR-rel kapcsolatosan egyetértek a Timothy Kirkop által felvetettekkel. Én eh, a GDPR pártján vagyok, és a végrehajtás pártján, de a végrehajtás kemény munkáját el kell kezdeni. Mert a GDPR minősége a jó végrehajtáson múlik európai szinten, európai támogatással és a tagállamok részvételével. Utolsó kérdésem. A bizottság vajon vizsgálja-e Lengyelország helyzetét? Sajnálatos módon megjelent egy új jelenség, a demokrácia szabályainak semmi bevétele és a jogállamiság megsértése, lépésről lépésre fontos lesz napirendre venni ezt a kérdést európai szinten is. Köszönöm. Köszönöm. Bóni úr, biztos asszony, nekem is lenne a biztonságos kikötővel kapcsolatosan kérdésem, Bóni úr is rákérdezett, ezt tovább szeretném árnyalni. Tudom, hogy korábban beszélt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokról a terrorizmus kontextusában. Ön is említette, hogy ez megnehezíti a haladást a tárgyalásokban. Most visszatekintve, tudatában vagyunk ezeknek a kérdéseknek itt a bizottságban, de Tudna-e valamilyen elképzelést jelezni, hogyan képzeli el ennek a tárgyalásnak az ütemezését? Tudjuk, hogy megtorpantak a tárgyalások, és vissza fognak ülni a tárgyalóasztalhoz. Mikor lehet számítani egy új javaslatra? Tudjuk, hogy ez nagyon komplikált, de valamilyen, van-e valamilyen elképzelésük az ütemezéssel kapcsolatosan? Ez az én kérdésem. És aztán van még egy kolléga, aki szeretne beszélni, Szerája? Tack. Eh, och kommissionär Yrva, det är trevligt att ha dig här. Eh, jag har eh, egentligen tre frågor. Den första frågan handlar... Köszönöm szépen. Két-három kérdésem lenne. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy jelenleg pontosan mi is történik a szexuális identitás védelmével kapcsolatban. Második kérdésem. Romák témájában nagyon sok cigány ellenes megnyilvánulásról lehet hallani. Kérdésem, hogy a bizottság tesz-e valamit ezzel ellen, illetve megpróbálják elérni azt, hogy nemzeti stratégia alakuljon ki ebben a témában harmadik téma. Mi a helyzet az ilyen típusú ö, érzelmekből kialakuló ö, bűncselekményekkel? A bizottság felve, felveszi a harcot ezek ellen. Elnök, köszönöm, Szorája. Még valaki esetleg? Ez egy elég fura nap, Zipel asszony is mondta én is. Nagyon fontos szavazásunk volt ma, és csütörtök is van bizony, úgyhogy sok kollégának el kellett mennie, de lesznek majd kollégák, akik visszatérnek, elnézést kérek, hogy ilyen foghíjasan vagyunk itt. De így legalább részletesebb kérdést tehettek fel az itt lévő kollégák. Nos, kedves Vera, kérem válaszoljon a kérdésekre, csak nyugodtan van időnk. Then, uh, that is the issue that you... Köszönöm. Kérdésé van a mondani való. Elnök, igen, igen, csak nem akarok senkit sem sietetni. Általában, amikor egy biztos ide látogat, nem nagyon van idő a megfelelő válaszadásra, de most nem ez a helyzet. Jórovasszony. Ha sok időnk van, ez tényleg luxus, akkor kicsit interaktívabban is folyhat ez a mai találkozó, mert ugye párbeszédre törökszünk. Igen, hogyha vannak kiegészítő kérdések, föl lehet azokat is tenni. Nyilván kritizálnak majd az, a válaszok miatt. Először szeretnék arra reagálni, amit López Aguilar úr mondott arról, hogy én ide jövök, és önökkel egyeztetek. Ez a munkám, a feladatom része. Négy szakbizottság előtt is meg kell jelennem itt az Európai Parlamentben. A libes szakbizottság nagyon nehéz, nagyon bonyolult, nehéz témákkal foglalkozik, és a jelenlegi időszaknak a komoly válságaival is foglalkoznak. Ez nem egy szokásos időszak. Nagyon sok válságnak vagyunk kitéve, amelyek ö, kívülről érkeznek az Európai Unióba, ahol nincsen teljes Európai Uniós kompetencia. Csak intelligens külpolitikával lehet csökkenteni az Európára kifejtett hatást, de vannak belső problémáink is, erről kéne most beszélnünk. Az egyik legfontosabb kérdés az alapelvek összeütközése, a magánélethez való jog, illetve a biztonsághoz való jog ütközése, erről szól a Safe Harbor, erről szól az adatvédelem és más szakpolitikák. Aztán fölvetődik még egy alapkérdés. Hogyan lehet a növekvő intoleranciát megfékezni a társadalomban? Nagyon-nagyon nehéz időket élünk, látjuk, hogy zsidók vándorolnak ki Európából, mert nem érzik magukat biztonságban. Láttam például az adatokat, hogy hány zsidó vándorolt ki Franciaországból. Szörnyű jelenségeket láthatunk például a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, online fórumokon is. Itt van még egy egymásnak feszülés, egy ellentmondás. Ott van az internet, ami egy fantasztikus innováció, amely pozitív dolgokat hoz az emberek életébe. Az internetet most ilyen szörnyűséges célokra használják. Gyűlöletbeszédet fogalmaznak meg az interneten, és ezáltal gyűlölet bűncselekményeket, vagy ezen keresztül bűncs, gyűlölet bűncselekményekre uszítanak. Ott van a vélemény és a szólásszabadság, amit a lehető legteljesen mértékben meg kell tartani és garantálni, illetve ott van az is, hogy valamiféleképpen föl kell lépni, hiszen az internetről, vagy az interneten meg kell szüntetni a gyűlöletbeszédet. Tehát nagyon nehéz dolgok ütköznek össze egymással. A magánelédhez való jog, vagy a biztonság. Ha azt hiszem, hogyha két-három ember beszélget erről, már ők sem tudnak megegyezni. Nekünk viszont az Európai Unión belül kell ebben megegyezni, és mi szabjuk meg a szabályokat. Ez egyáltalán nem könnyű. Nagyon nehéz ezt teljesen megtenni, főleg a terrortámadás után. Képzeljék csak el, hogy még az amerikaiakkal is meg kell egyeznünk ebben. Ők teljesen más, hogy viszonyulnak a magánélethez való joghoz és a biztonsághoz. Más a filozófiájuk. Ezt is a Safe Harbor kapcsolatban mondom. Lopis Aguilar úr, igen, számomra tényleg nagy öröm, hogy itt lehetek, mert kíváncsi vagyok a véleményükre, hiszen önök ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Önök tudják, hogy a nehéz döntéseket döntések nem csak a mi feladatunk, ez kollektív munka. Megfelelő döntéseket kell hozni ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban, és tudjuk, hogy nem lesz második esélyünk. Most kell jól dönteni. Ezekben a hónapokban, ezekben az év, évszakokban. Elnézést! Azt hiszem, most az összes plusz időmet elhasználtam, úgyhogy próbálok válaszolni a kérdések. Elnök. Hát ez itt most egy tudat folyam volt, nem baj. Nem baj. Csak szeretem volna elmondani, hogy számomra milyen fontos ez a párbeszéd. Számomra ez meghatározó. És a munkatársaim számára is. Szippel asszony kérdése. Eurojust. A válaszom igen. A bizottság és jó magam számára is feladat ez, tehát az Eurojust elnökével folytonos párbeszédre kell törekedni, és meg kell nézni azt, hogy ezt az ügynökséget hogy lehet a lehető legtöbbféleképpen felhasználni. Nem csak arról beszélek, hogy nemzetközi munkájukat, illetve az európai munkájukat hogy lehet hatékonyabbá tenni, hanem azt is meg kell nézni, hogy harmadik országokkal mit lehet tenni, a MINA országokkal, a Nyugat-Balkán országaival, illetve Törökországgal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy mi is részt vegyünk ezekben a folyamokban, és hogy fölvegyük a harcot a szervezett bűnözéssel szemben. Hiszen ez hatással van az Európán belüli biztonságra is, tehát van némi elmozdulás az Eurojust költségvetését és a személyi állományt, személyzeti állományt kicsit próbáljuk fejleszteni. Nem csak Szipel asszony, hanem Kirk úr is föltett egy másik kérdést, úgyhogy közösen válaszolok ezekre. Azt kell elérnünk, hogy a különböző soros elnökségek folytonos váltakozásával megtartsuk a kompetenciákat, és egy olyan európai intézményt alakítsunk ki, amely kerüljük el azt, hogy ez egy, egy gyenge, impotens és költséges intézményt hozzunk létre. Én ezt minden egyes alkalommal elismétlem, minden tanácsnál. Az EPP, hogyha az EPPO kompetenciáját egy kritikus tömeg alá nyomjuk, akkor ez fog történni. Ez nem egyszerre történik, hanem apró kicsi változtatásokkal, módosulásokkal. Vannak olyanok, akik az Európai Ügyészi Hivatalt nagyon erősnek szeretnék, van mások gyengébbnek. Makovei asszony is föltett egy kérdést. Van egy tagállami kapcsolat. Az EPP-nak erősnek, függetlennek és hatékonynak kell lenni. Ez nem egy szörnyszülött gépezet. A nem arról van szó, hogy egy vádlott ide bekerül, és tíz évig ott marad, mert, mert le kell fordítani az összes dossziét. Az EPPO, az Európai Ügyészi Hivatal koherens kell, hogy legyen. És nagyon fontos, hogy ez illeszkedjen a tagállami eljárásokhoz. Természetesen a tagállamok jogai, jogait, jogi eljárásait nem bántjuk, ehhez nem, ehhez nem nyúlhatunk hozzá, mert itt 28 különböző rendszerről van szó. Vannak olyan országok, ahol vizsgálóbíró van. Vannak olyan rendszerek, ahol vannak, ahol nem létezik ez a személy, de más módja van a vizsgálódásnak, mások az eljárási jogok. Vagy ott vannak az úgynevezett tranzakciók. Ezt is érdekes feltárni. Természetesen nem fogjuk leállítani a vizsgálódást. Egyébként annak idején az egyetemen azt mondták, hogy azt mondta a tanárom, hogy ez egy büntető igazság szolgáltatási vizsgálat. Gondolom el tudják képzelni, hogy az EPPO felállítása milyen nehézségeket jelent. Ez egy komoly, nehéz folyamat. Az összes cikken végigmegyünk, és csak teljes megegyezés esetén fogjuk ezt meg, születik döntés. Szlovénia és Portugália arról számolt be, hogy alkotmányügyi problémáik vannak bizonyos cikkékkel kapcsolatban, mert a vizsgáló bírót senki sem utasíthatja, már pedig az EPPO ezt tenné, tehát a tagállami ügyészeknek utasítást adhat. Ezek nagyon részletes szakmai finomságok, de meg kell tartanunk az EPPO modelljét, és és meg kell, azt kell elérni, hogy ez hatékony maradjon. A legutóbbi igazságügyi tanácson sok miniszter próbálkozott azzal, hogy megnyírbálja az EPPO hatáskörét. Még mindig e- ennek a hatás alatt vagyok. De általánosságban azt láthatjuk a tanácsban, hogy ezt támogatják, jövő évben egy hatékony jogi intézményt fogunk felállítani, hogy tudjunk harcolni az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen. López, López Aguilar úr feltett egy kérdést az áfáról, erre válaszolnék, ez ide kapcsolódik. Az áfa is részét kell, hogy képezze a csalás ellenes irányelvnek. Az áfa csalásra kell, hogy vonatkozzon, kell, hogy vonatkozzanak azok a bűncselekmények, tehát amelyekről az ügyészi, Európai Ügyészi Hivatal ad utasítást. Tehát mindenképpen az áfát is bele kell tenni ebbe a körbe. Hol is tart a tanács? Kérdés, hogy ez pontosan kinek a hatásköre. Az igazságügyi tanácsban ezt meg, megbeszéltük, és az igazságügyi miniszterek azt mondták, hogy ez a pénzügyminiszterekre tartozik. Egyesek úgy gondolják, hogy ezzel még rivalizációt is kelthetnek a kormányon belül. Nos, én próbáltam meggyőzni arról az igazságügyi minisztereket, hogy az áfát igenis bele kell vonni ebbe a körbe. Múlt csütörtökön vagy pénteken volt a legutóbbi igazságügyi tanács, múlt héten. Röviden beszéltünk erről, csak összefoglaltuk, hogy épp hogy hol tartunk, és abban egyeztünk meg, hogy a ügyeszi hivatalra vonatkozó számadatokat megbeszéljük, ugye ez ez, ez egy, valójában egy lista lenne arról, milyen bűncselekményeket vizsgálna, vagy tartozna az ügyesség hatáskörébe. Tehát a bűnügyi statisztikákat kell megvizsgálni, hogyha mondjuk 100 ezer eurónál kezdődik a határon átnyúló áfacsalás, akkor szegény ügyészi hivatal összerogy majd a sok ügy súlya alatt, Nekem az lenne a stratégiám, hogy először nézzük meg azt, hogy hogy a, az áfacsalás és a többi határon átnyúló bűncselekmény tartozhat-e az ügyészi hivatal alá. A hollandoknak van ezzel gondja, nem túl pozitívan reagálnak mindenre, de a holland miniszterrel abban maradtunk, hogy a legközelebbi tanácsülésen visszatérünk erre, úgyhogy mindenkinek ott van a keze ügyében az erre vonatkozó statisztika, hogy egy kicsit realistább képet kapjunk a csalás természetéről. Most pedig a Safe Harborról szeretnék beszélni, hiszen erre is vonatkozott egy néhány kérdés. Szippel asszony! arra vonatkozóan tett fel kérdés, hogy hogy néz ki a büntető jogban az együttműködés. Fel fogjuk azt tárni, hogy hogyan lehet a tagállami bűnügyi igazságszolgáltatási szervek között a együttműködést modernizálni meg kell nézni, hogy milyen módon lehet azt elérni, hogy hatékonyabb, illetve gyorsabb legyen az együttműködés a tagállamok között. Egyébként az Egyesült Államokban kollégám beli kollégámmal szintén erről egyeztettük, tehát hogyan lehet gyorsabban, hatékonyabbá tenni a bűnügyű, bűnöldöző szervek és a bűnügyigazság szolgáltatási szervek között az információáramlást. Ezzel kapcsolatban Claude Morás is feltett egy kérdést a határidőkről. Nem egyszerű, nem egyszerű. Az adatvédelemben alapvetően döntést kell hozni, illetve két alapelv között kell egy egyensúlyt felállítani. A Safe Harbor-nél ennél még bonyolultabb a helyzet, mert itt egy három pólusú egyensúlyt kell felállítani, itt a gazdasági érdekeket is figyelembe kell venni. Koretsa Biltasszony említette a vállalatok jogbizonytalanságát a bírósági ítélet után. Úgyhogy nem egyszerű. Washingtonban a tárgyalások során azt hiszem elmondhatom, hogy eléggé sikeresek voltunk. Azt hiszem, az amerikai partnereink is úgy gondolják, mint mi, hogy gyorsan kell föllépni. És akárhol is jártam, az egyértelmű volt, hogyha van egy új safe harbor, akkor az az Európai Bizottság egyoldalú döntése. Én és, és én ezt nem fogom úgy javasolni a kollégáknak, hogy ne győződnék meg arról, hogy az úgynevezett trust and check rendszert használjuk. Ha megnézzük az amerikai jogrendet, az ő törvényi struktúrájukat és elnöki szervezetüket, vagy rendszerüket, ha megpróbáljuk elemezni azt, hogy az ő jogrendjükben van-e ekvivalens védelem, hát erre nehéz választ találni, nehéz ezt fölmérni, de az sem jó döntés, hogy várjuk meg, hát ha megváltozik az Amerik, megváltoznak az amerikai jogszabályok, és megbizonyosodunk mondjuk arról, hogy nem engedélyezik a szolgálat számára a tömeges megfigyelést. Erre nincs garancia. Tehát a trust and check rendszert kell, vagy elvet kell alkalmazni, valamilyen módon meg kell bízni, vagy valamennyire meg kell bízni az amerikai kormányban. Hogy konkrétabban fogalmazzak, jelenleg az amerikai kereskedelmi minisztériummal, illetve a szövetségi kereskedelmi hivatallal vagy bizottsággal egyeztetünk. Négy témát említettünk meg Washingtonban, és korábban is. Én úgy akartam csak Washingtonba menni, hogy az amerikai partnerek tudják, hogy mit fogok kérni. Be is jelentettem korábban, hogy négy témában kell tárgyalnunk. Az egyik téma az ő elkötelezettségünknek a formátumáról szólt. Ez az, tehát, hogy az amerikai hatóságok levelet írnak-e, vagy lesz egy Memorandum of Understanding. Ezt még nem zártuk le. Aztán azt kérdeztem az állambiztonsági személyektől, hogy tudnák-e jobban definiálni, hogy ők a saját biztonsági szerveiknek milyen kivételeket adnak majd a Safe Harbor alatt. Washingtonban világosá vált, hogy az ő definíciójuk nem elégséges számukra. Néha nehéz definiálni azt, hogy mi az, hogy állambiztonság. Sokszor adatokat állambiztonsági vagy államvédelmi szempontból kérnek, vagy ilyen okok miatt, ezt hogyan lehet definiálni? Egyébként lesznek még további szakmai egyeztetéseink holnap. Konkrét definícióra van tehát szükség, egy konkrét listára, hogy milyen kivételek lesznek majd érvényesek, és ez alapján lehet azt megvizsgálni, hogyan, hogyan lehet ezt ellenőrizni. Ezért mondtam az előbb azt, hogy trust and check, ellenőrizni is kell. Folytonos ellenőrzésre van tehát szükség, Az, aztán a megkeresések számától is függ mindez, az, hogy hogyan alakulnak a dolgok, vagy a vállalatok számáról. De sajnos, amit az amerikai kollégák eddig elmondtak, az nem elégséges, nem kielégítő. További bizalmas információhoz kéne hozzájutnunk, de egyelőre nem látjuk ennek a módját. legalább a trendet fel tudjuk mérni, illetve a kettős ellenőrzés is lehet az információ egyik alapforrás. De az amerikai, for, amerikai partnereinknek is elmondtam, hogy nem csak a tőlük kapott Safe Harbor cégekre vonatkozó információt fogjuk elemezni, hanem megnézzük, mit mondanak a civil társadalom képviselője, a civil szervezetek, a mit mond a média, a sajtó, mit mondanak a közérdekű bejelentők, egyéb információs forrásokat is felhasználunk majd, hogy folytonosan elemezzük és értelmezzük az amerikai helyzetet megfigyeléssel kapcsolatban. See this as a weak source of information, but this is a mosaic of, of many... Ez csak egy mozaik, ami több csatornából áll össze, aztán a felfüggesztési záradék, ami azt mondja, hogy ha megbízható információt kapunk arról, hogy a derogációkat és a korlátozásokat nem tartják be a felek, akkor felfüggesztjük a szerződést. Úgyhogy ez a, az ellenőrzés kérdése, hát ezt nyilvánvalóan még véglegesíteni kell az amerikaiakkal, mert um, ők is hozzá kell, hogy ehhez járuljanak. A negyedik pont az a legnehezebb. Hogyan biztosítsuk azt, hogy az európai állampolgár jogorvoslati segélyt kap, akkor, hogyha valaki illegálisan hívja le az adataikat és ez egy megerősített jogorvoslat, szó szerint így szerepel, hogy enforced remedy. Pontosan ezt próbáljuk most kipróbálni. Ez be kell vonni az Európai Adatvédelmi Hatóságot és a Szövetségi Kereskedelmi Kamerát. Ez nagyon nehéz, mert össze kell egyeztetni a jogrendszerek által megengedett módszereket. Line in, on the United States side. Sorry to be that. Ez nagyon nehéz kérdés, mert hogyan ellenőrizhetné az ügyész annak, vagy az adatvédelmi biztos annak a cégnek a tevékenységét, ami kiadta az amerikaiaknak az adatokat. Tehát ahhoz meg kell állapodnunk a negyedik pontban, hogy egyetlen tárgyalni tudjunk a másik háromról. Nagyon fontos a jogorvoslat kérdése. Ami az időt illeti, hm, egyfolytában ezen dolgozunk. Már azt, azt is csak halomásból ismerem, hogy az idén lesz karácsony, majd néhány napra leállunk, de egyértelmű mindenki számára, hogy én látni akarom az amerikaiak kötelezettségvállalásait szöveges formában, lefektetve, amíg ez nem valósul meg, addig nem lehet szó végrehajtatásról. Januárig tisztáznunk kell, hogy a Safe Harbor újra éled-e, vagy hát hívjuk új Safe Harbornak, egyébként új nevet is kell találni neki, leszögezem, hogy a bizottságnak joga ez a döntés, nem kötelezettsége, hanem joga. A harmadik országokba kiadott adatokat illetően kapunk rá eszközöket, hogy hogyan tehetjük ezt meg. Ezt közöltük a cégekkel is a november 6-ai kommunikénkben. Ezek alapeszközök harmadik országokba irányuló adatforgalmat illetően. Ezt felügyelni kell a az ügyészeknek, és az adatvédelmi biztosoknak, és olyan esetekben nem szabad megengedni az átadást, ahol nincs elég garancia. Jelenleg ez a helyzet az amerikai Egyesült Államokkal. Nyilvánvalóan, hogy minden tényező befolyásol, például a gazdasági helyzet is. Ez rákényszerít minket arra, hogy A védelmi oldalt betartatva biztosítsuk az adatátadást, de addig nem adunk át semmi adatot, amíg nem kapunk garanciát az amerikaiaktól. Adjanak még egy kis időt, ez nagyon fontos faktor. Január még mindig egy realisztikus időkitűzés. Egyébként az adatvédelmi biztosok is ezt mondták, január végéig alkalmazzák az irány ből érkező eszközöket. Végre kell, hogy hajtsák a kötelezettségüket. Tehát január végére kell egy új keret. Higgyék el a politikai tőkém nagy részét er, ebbe fektettem bele. Igazából ez már egy becsületbeli ügyé vált, nagyon fontos a vállalkozások számára, és hatalmas nyomás alatt vagyok, és hát az amerikaiak is elég erőszakosak. Elnök. Nem akarok közbeavatkozni, de van valami pótkérdés? Mert megígértem, hogy lehetőségük lesz rá. Igen? Van? Van kiegészítő kérdés. Jó, tessék. Ja, hogy még van válasza, akkor persze, jó, én nem értettem. Wanted to, to do uh, the, yeah. the safe harbor because there was... Én csak a safe harbor még akartam mondani valamit. Csak van egy kolléga, aki még szeretne valamit kérdezni. Szorája, tessék! Ja, jag tänkte nog bara förtydliga en av de frågorna utav de tre som jag ställde tidigare och det gäller just eh, rambeslutet. Én föltettem az imént két-három kérdést a gyűlölet bűncselekményre vonatkozóan. Eh, kérdésem volt, hogy hol tartanak ezzel kapcsolatban, tehát a gyűlölet bűncselekményekre vonatkozóan eh, mit tesznek a kerettel kapcsolatban, lehet ezt bővíteni, más dolgokat is be lehet ide vonni? Tényleg nagyon érdekelne, hogy hol, hol tartanak ezzel kapcsolatban. Érdekelne a válasz. Hol tartanak? Ezt azért nagyon fontos, mert nagyon sok ember ki van téve az ilyen típusú bűncselekményeknek. Köszönöm, Szorajá. Judit, te is szeretél volna valamit? Én azt hittem, hogy a biztos asszony lezárta, de nem, de nem baj, hogy megvárom, mert ez egy LMBTI kérdés. Elnézést, hogy rossz helyen szakítottam félbe. Van valaki, aki pótkérdést szeretne feltenni? Nincsen, akkor biztos asszony. Én meg azt sajnálom, hogy ilyen sokat beszélek a Safe Harborról, de láthatják, hogy We do get it out. <laughs> no, in, in English it's not full of it. In English it's something E, igazából kicsit rosszul használta a kifejezést, amit az előbb alkalmazott, úgyhogy kiavítom. E, amit használt, az valami nagyon mást jelent. Time today, so I can be your, your As I don't have an... Elnézést, de mivel nem reggeliztem, ezért igazából használtam ezt a kifejezést. Yes, we, we have two pieces of legislation which should... Akkor a jogalkotást illetően. A vállalkozásoknak a biztonságát mindenképpen szem előtt kell tartani. Létezik egy keretdöntés, jelentés az idegen gyűlölet és rasszizmus elleni harcról. Ez magában foglal mindenfajta intoleráns viselkedést, így a gyűlöletkeltő beszédet is és az erőszakot, és most már a tagállamoknak kell ezt végrehajtatni, és gondoskodni arról, hogy végrehajtják. Az LNBT helyzetet ö, ellenőriznem kell a cigány ellenesség, a muzulmán ellenesség, az iszlamofóbia, ezek mind benne foglaltatnak, és a tagállamoknak reagálniuk kell. Ez azonban a büntetőjogi része a dolgoknak, ezt már csak végre kell hajtatni. A 28-ból azt hiszem 16 van, ahol még mindig látjuk, hogy nem hajtatják végre ezt a keretdöntést. Vannak olyan tagállamok, akik opt-out-tal éltek. Ez pedig nagyon fontos lenne a végrehajtatás hogy az online gyűlöletkeltés ellen úgy vegyék fel a harcot, hogy a ö, szolgáltatókkal együttműködnek. Én mindenkivel felvettem a kapcsolatot, és az elmúlt három csúcson is felvetettem ezt a kérdést. Aztán létezik egy irányelv a terrorizmus elleni harcról, ez is büntetőjog, de ő nem ezt kérdezte. Igen, az LMBTIQ jogaira vonatkozó intézkedési terv, hogy mi van ezzel? Fölmerült a kérdés, hogy miért lista, miért nem intézkedési terv, vagy politika, vagy stratégia. Hát mindig a nemek egyenlőségével kapcsolatban is fölmerül ez a kérdés. Azért lista, mert ez egy kötelezettség vállalás a bizottság részéről. Ha az ember ezt átolvassa, akkor láthatja, Is it there or somewhere else? Yeah, for instance, health. Uh, this is the about the involvement. Hogy Benne van külön a Sanko DG-nek az kötelezettségvállalása, és a bizottság más részei is dolgoznak ezen, nagyon is tudnak arról, hogy van tennivalójuk. Társ szerzői a kollégák ennek a dokumentumnak. Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy ez a bizottság számára egy követendő politika, különösen figyelembe véve, hogy biztos tudják, múlt héten az igazságügyi csúcs alatt nem tudtuk elfogadtatni a regisztrált partnerségről szóló részt, mert Magyarország például nem akarta ezt elfogadni, és a többi tagállam pedig azt mondta, hogy megerősített együttműködést akarunk, és minnyáján csatlakozunk. Hiszen egyöntetőnek kell lennünk a családjog területén a tanácson belül. Tehát ezt például azért említem, mert ez benne van az intézkedések listájában. A bizottság ezt marketinges eszközként, tervezési eszközként használja majd, és ebbe a munkába belejátszanak a többi biztosok is. Számomra nagyon fontos volt az, hogy ez konkrét legyen. Aztán éves jelentéstételt is javaslunk. Aztán az egyenlő bánásmód irányelve, ez egy soha véget nem érő történet. Azokon a csúcsokon, ahol én vettem részt, mindenki arról beszél, hogy kell egy ilyen jogalkotás, de nem akarják elfogadni. Mert az irányelv költségvetési implikációkkal is jár. Mert az akadálymentesítés is része a fogyatékkal élők számára, úgyhogy hogy az akadálymentesítési jogszabályt illetően én tájékoztattam a minisztereket, de nem látom, hogy hajlandóak lennének végre hajtani. Én nagyon számítok a hollandokra. De a hollandok nagyon úttörök ezen a téren, nem? Well, that's optimism destroyed. On the ami pedig a gyerekek kérését illeti, úgy gondolom, hogy nagyon nagy a szakadék a gyerekekre vonatkozó politikák között. Két dolgot tervezek. A cselekvési listához hasonlóan, már ami az LMTB kérdést illeti, szeretném, hogyha ugyanezt megtennénk a gyerekek esetében is a főigazgatóságommal, vagyis hogy legyen egy átfogó cselekvési terv, vagy egy intézkedés lista a gyerekek helyzetének javítására. És most dolgozom a kollégáimmal még egy dolgon. Úgy gondolom, hogy a kísérő nélküli gyerekek és migráns gyerekek helyzete elfogadhatatlan, borzasztó, megpróbáltuk áttekinteni a gyors megoldásokat, hogy hogyan tudnánk segíteni. Az derült ki, hogy nincs ilyen. Nincsen gyors gyógyír erre, és úgy döntöttem, hogy egy intézkedés listát terjesztek a kollégium elé, amelyet gyorsan elfogadhatnának jövő héten, és lesznek statisztikák is arról, hogy hányan vannak most az Európai Unió területén, mik a kockázatok és fenyegetettségek, és melyek az illetékes szervek kötelezettségei. Három fejezet lesz a kötelezettségekről, az egyik a bizottság számára, a másik a tagállamok számára, a harmadik a szervezetek számára. Szeretnék minél hamarabb találkozni a nagy civil szervezetek, nagy szervezetek képviselőivel. Remélem, hogy segítenek abban, hogy megoldjuk a legrettenetesebb helyzeteket bizonyos tagállamokban. Ez az a leggyorsabb lépés, amit tervezek, és remélem, hogy fel tudom hívni fokozott módon a figyelmet minden releváns intézményben, hogy valamit most kell tenni. Aztán az adatvédelmi reform. Továbbra is nagyon erős politikai akaratot érzékelek arra nézve, hogy a három oldalú egyeztetést lezárjuk. Vannak még nehéz kérdések, amelyekről dönteni kell. Remélhetőleg ez jövő héten sorra kerül. Az egyik a tájékoztatáson alapuló beleegyezés. Van arra esély, hogy évvégére ez elkészüljön. Rákérdeztek a végrehajtásra is. Természetesen ez is nagyon releváns kérdés, most büszkén mondjuk, hogy egységes szabályaink vannak, de ezek az egységes szabályok végrehajtásra is kell, hogy kerüljenek a tagállamokban egységesen. Nem csak arról van tehát szó, hogy megegyezzünk, hogy hogyan használjuk majd a szankciókat, hanem sok más dologról is szó van. A DPA-knak például mérlegelési jogkört kell adni, az iránymutatásokban, a végrehajtási aktusokban, és 2017-ben lesz egy kampány a vállalkozások felé és a közvélemény felé is arról, hogy mire kell számítani ezzel kapcsolatosan. Kérem biztos asszony, hogy zárja le a mondani valóját, mert nem sokára vége az ülésnek. És még talán egy kérésre lesz időnk. Köszönöm szépen. Morning we had a... Uh, nem, csak mondom, hogy Eh, Sógor úr. Igen, az alapvető jogok monitoring rendszerével kapcsolatosan szeretnék kérést feltenni. Mik a lehetőségek az alapvető jogok és jogállamosági, jogállamisági keret, illetve demokratikus eredményező tábla esetében mik a lehetőségek, mik az esélyek arra, hogy kialakuljon egy ilyesfajta monitoring rendszer. Sokszor felvettem ezt a kérdést, sokszor felvetettem az előző biztosoknak. Európában az etnikai kisebbségek, nem romák, nem bevándorlók, nem e- LMBT-k, mégis diszkriminációs útja őket etnikai, vallási vagy nyelvi hoz, hozvatartozások miatt, Lengyelorsz, lengyel kisebbség, török kisebbség, magyar kisebbség Szlová, Szlovákiában és Romániában. 12.30 után megszűnik a tolmácsolás, így az elnök. Ezért utána nem tudjuk folytatni. Szerája harmadszor is szólni szeretne, de csak néhány másodperc van rá, mert leáll a tolmácsolás Arra, hogy min fråga när det eh, nem tudom, hogy válaszolta a kérdésemre. A cigány ellenes érzelmekkel kapcsolatban hogyan lehet ezt a stratégiát a tagállami stratégiákhoz kapcsolni? A válasz érdekelne a kerethatározatban. Ugyanez a helyzet a gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatban. Válaszoljon, kérem. És kérem, fejtsék ki, hogy hogyan kell, vége, hogyan kell gondolkodni az LGBT jogokra vonatkozó keretről. Kérem szépen akkor tehát, hogy röviden foglalja össze a reakcióit. Amint említettem, ezt az utolsó kérdést, ennek még utána nézek, és annak is, hogy a roma stratégiában mi szerepel, és a tagállami roma stratégiákban. Most nem tudok tehát erre azonnal reagálni. Nem akartam kikerülni Magyarország-Lengyelország kérdését, mert ami a jogállamiságot illeti, de az utolsó kérdés eh, ezzel kapcsolatos. Tudom, hogy volt ezzel kapcsolatosan délelőtt is egy eszmecsere, majd a kollégámat megkérdezem eh, a, az eszmecsere eredményeiről. Jó lenne, ha lenne ilyen monitoring, de azt érni, érteni kell, hogy a mérés, a számszerű pontos kritériumok alapján történő mérés, olyas valami esetében, mint a jogállamiság, nagyon nehéz, nem olyan, mint mondjuk a költségvetési fegyelem ellenőrzése. Megtesszük, és eh, én nagyon amellett vagyok, hogy létrejön egy ilyen mechanizmus, de szkeptikus vagyok eh, azzal kapcsolatosan, hogy ez könnyű feladat lenne egy ilyen monitoring rendszer kidolgozása. Nemrég Magyarországon jártam, saját szememmel akartam eh, látni ezt az országot. Én is egy olyan országból származom, amely totalitárius rendszerben élt, úgyhogy van eh, egyfajta érzékem ahhoz, hogy kiszagoljam a totalitárianizmust. Ott azért ezt nem éreztem. Látom, hogy mi történik a jogszabályalkotással, és a média területén, a civil szervezetek területén. Én azt mondanám, hogy igen, valóban nem helyes, ami történik, de azért eh, a részleges értékeléstől tovább lépni a jogállamisági mechanizmushoz, amikor kimondjuk, hogy olyan gyanunk van, hogy rendszer szinten folyamatosan szegik meg a szerződést, azért egy óriási lépés. Ehhez objektív értékelésre van szükség, és egyelő elbánása minden tagállam esetében tehát én szkeptikus vagyok, hogy mi történhet ezen a területen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az eszmecsere számomra, és nagyon lelkesen várom a fejleményeket. Köszönöm szépen, köszönöm Vera, kollégák. Elmondanám, hogy nagyon furcsa volt ma délelőtt a dinamika. Először szeretném megköszönni azoknak, akik itt maradtak, és az is érdekes, hogy lényeges kérdéseket, tartalmi kérdéseket kapott a asszony az LMBT kérdésekkel. Köszönöm szépen a tagjainknak, hogy feltették ezeket a kérdéseket. Ami pedig a biztonságos kikötőt illeti, meg kell említeni. The timetable becomes a little bit firmer that we ask you back in early lehet, hogy majd vissza kell erre térnünk 2016 elején, amikor már jobban formát nyernek ezek a dolgok, és jobban látjuk, hogy hogyan történik ennek a szabályozása, akkor már valóban sürgetővé válik ez az ügy. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy hozzájárultak ehhez az üléshez, ennek az ülésnek a sikeréhez, és biztos asszonynak is köszönöm, hogy eljött, és hogy ilyen lelkesen tájékoztatott minket. Köszönöm szépen.